Bene. Rendben, üdvözlök mindenkit. Üdvözlöm a megjelenteket ezen a mai napon. Különös tekintettel Marek Szavinski, a tanács elnöke, aki nagyon sok megbeszélésen vett részt, amelyik a kap reformjáról szól a tanácsnál és a bizottságnál. Ezt a találkozót, amelyet a bizottság szervezte, ők állították össze a mai programot az előadókkal együtt. Ebben a útvonalnak a része lesz, amikor is megpróbáljuk átbeszélni a közös agrárpolitika jövőjét. Együttműködés reményében, és remélem, hogy mindez olyan hozzászólásoknak ad helyet, amelyik az európai lakosság várakozásainak megfelel, amelyik irányt mutat a mezőgazdasági dolgozóknak és a gazdáknak megfelelő válaszokat tud nyújtani. Ugyanis egy olyan szenárió alakul majd ki, amelyik korábban nem ismert. Nos, ennek fényében szerettük volna megszervezni ezt a mai találkozót át kell újra tekinteni azokat az útvonalakat, amelyeket Európa bejárt az utóbbi húsz évben. Úgy gondoljuk, hogy ezt át kell gondolni, és egy új időszakot, egy új érát kell elindítani. Tekintettel arra, hogy most egyre szükösebbek a források. A food security, az élelmiszerellátás biztonságos egy rendkívül fontos kérdés. Ugyanakkor foglalkozni szeretnénk az egyenletlen elosztás kérdésével, különös tekintettel az észak és dél között létre jövő eltéréseket és figyelembe vesszük a Káni G20-as találkozónak az eredményeire nem csak arról van szó, hogy vállalkozásokat kell indítani, hanem az következő 20 évben a mezőgazdaságnak el kell látni e, élelmiszerrel az embereket, a lakosságot, ugyanakkor a feldolgozóipart is megfelelően el kell látni termékekkel, tekintettel a minőségre és az emberek egészségére, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy rendkívül fontos része az európai szociális modellnek. Sok millió szereplő van ebben a keretben, és őket kérjük arra, hogy vegyenek részt a természetvédelemben, az éghajlatváltozás ellen harcoljanak, a társadalmi igazságosságra legyenek tekintettel, és mindezek megjelennek a 2020-as stratégiában. Mindez csak akkor érhetjük el, hogyha fenntartható a mezőgazdaság. A felelősségünk ma elsősorban az, hogy a szekt az ágazatnak olyan eszközöket nyújtsunk, amelyeknek révén választ tudnak adni a ma kihívásainak. Többet termelni, kevesebb szennyezéssel. Nem szabad, hogy további veszteségeket szenvedjünk el a mezőgazdasági dolgozók állományában ez egy alapvető kérdés a reformban. A bizottságnak az alap vető kiindulási tételeiből kiindulva egy együttműködési folyamatokon keresztül kell megtalálni eh, a megoldást. A parlament új felelősséget kapott a Lisszaboni szerződése. Az együttes döntési joggal ruházta fel a parlamentet a Lisszaboni szerződés, ennek révén Európa demokratikusabb lett, a lakosságnak az akaratát sokkal közvetlenül, közvetlenebbül tudjuk érvényesíteni. Ez nagyon fontos, és ezt látjuk abban, abból, abból is, hogy a lengyel elnökség, akinek köszönetet mondok, lengyel elnökséggel együtt lezártuk a tej csomagot első olvasatban, és ezzel bemutattuk, bebizonyítottuk azt, hogy az együttes döntési folyamat egy egyedülálló alkalom arra, hogy megfelelő válaszokat adjon a lakosság igényeinek. Lion és Des urak anyagaival már kidolgoztuk az útmutatás, az irányvonalat a parlament részéről, és úgy vélem, hogy a parlament megfelelő mértékben hozzá tud járulni a tárgyaláshoz és az eh, eszmecseréhez. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy rugalmasabb és egyszerűbb legyen a jövőben a közös agrárpolitika, ugyanakkor figyelembe kell venni azokat a válsághelyzeteket, amelyek kialakulhatnak, amelyek rendkívül sok problémát alakít, ö, okoztak az elmúlt években. Arra kérjük emiatt Csolos biztos urat, hogy támogassa minket ebben, és reméljük mindez gyorsan tető alá kerül. Egy olyan megállapodásra törekszünk, amelyik széles körben megosztott intézkedéseket ír elő, hogy hov intézkedéseket eh, biztosítson a eh, vészhelyzetek, a válsághelyzetek ellen. Nagyon sok vitára számítunk, és ezt tudjuk, ez elkerülhetetlen, elkerülhetetlen, és ugyanakkor kívánatot is, a legalábbis az én szempontból, ugyanis ez teszi lehetővé az, hogy mindenki hozzászól. Nagyon sok érdeket kell összeegyeztetni, nagyon sok kemény álláspontok ütköznek, nem csak a különböző intézmények között, hanem a társadalom különböző egyéb ágazatai között is. Nagyon fontos, hogy mindenki elmondja véleményét, és én az jelentem ki, arról biztosítatom önöket, hogy a szakbizottságunk keményen fog dolgozni azon, hogy kidolgozza saját álláspontját, és megvédje ezt az álláspontot, és csak akkor fogja tudni megszavazni ezt a, gyakor- ezt a tervezetet, amennyiben megvan a megfelelő anyagi háttere. Ugyanis teljesen fölösleges lenne, egy ilyen gyakorlatot, egy ilyen eszmecserét véghez vinni, hogyha a végén nem biztosítjuk azokat a forrásokat is, amelyek szükségesek ennek végrehajtásához. Az eszmecsere ennek az az a célja, hogy különböző egyéb kérdésekkel is foglalkozzal, A második pillér, a greening és egyéb kérdésekkel. A múlt héten elkezdtük a, a kérdésekkel való mélyebben, eh, mélyebb áttekintése, és ezért tárgyalásokban vagyunk az Európai Tudományos eh, Világ jeles képviselőivel, és akik itt jelen, jelen vannak a teremben. én is eh, egyetemi docens vagyok, egyetemi eh, professzor vagyok, csak politikával kezdtem el foglalkozni, és örülök, hogy itt vannak azok a kollégáim, akik eh, komolyan foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, ugyanis úgy vélem, hogy rendkívül fontos munkát tudunk ellátni, hasznos a, mez- a mezőgazdasági dolgozók számára, és az egész társadalom számára is. Megadom a szót Dacian Csolosz biztos úrnak, parancsoljon! Euh, Köszönöm szépen a bevezetőt, Paolo. Itt vagyunk a, a eh, három konferenciának a harmadik állomásán, ez a három konferenciából álló ciklus harmadik állomásán, amelyekben meghallgattuk a különböző változatokat és véleményeket, amelyek a bizottság vita indító anyagára érkeztek. Volt már egy vita, ahol is megbeszéltük ezeket a kérdéseket. A lengyel elnökség egy konferenciát szervezett nemrég különböző szakmai szervezetekkel és a, a civil társadalom képviselőivel, és a mai napon egy olyan vitát szeretnék meghallgatni, amelyben tudósok, szakemberek szólnak hozzá, eh, és eh, a reformnak a különböző hm, kérdéseit taglalják. Tehát utána egy olyan szakasz következik, amikor is mélyebben, részletesebben át fogjuk tekinteni ezeket a javaslatokat. Én úgy vélem, hogy meghallgattuk az első javaslatokat, és úgy gondolom, hogy szükség van időre arra, hogy megfelelő módon áttekintsük a javaslatokat, hogy ütköztessük az erre eh, érkező eh, válaszokat, és úgy vélem, hogy megvoltak már a kritikus megjegyzések, meghallgattuk a javaslatot, meghallgattuk az ellenjavaslatokat és a véleményeket, a bizottság is hozzájárult ahhoz, hogy részletesebben kidolgozza és kifejtse az álláspontját, viták voltak a különböző munkacsoportokban, a tanácson belül, és most tehát egy sokkal közelebbről láthatjuk és nézhetjük, hogy miben is áll ez a javaslat. A tudósokat már bevont láttuk a javaslat kidolgozásában, már rögtön az elején, az előkészítés során, a nyilvános eszmecseréken is nagyon sokat támaszkodtunk olyan elképzelésekre, olyan gondolatokra, amelyeket különböző tudós csoportok, különböző szakértők és szakértői ö, csoportok dolgoztak ki. a tudósokat bevontunk a különböző elemzésekbe, és a különböző hatás tanulmányoknál figyelembe vettük a tudós a tudomány világának a véleményét, illetve a munkáját. Most is ezt fogjuk tenni, a javaslataink országokra érkező véleményüket szeretnék meghallgatni, az ő elemzéseiket szeretnék meghallgatni. Ezek az elemzések azt a célt szolgálják, hogy egyrészt jobban megértsük a javaslatok az eredeti javaslatnak a ö, tartalmát, másfelől más szemszögből lássuk a különböző javaslatokat, és a különböző szempontokban lássuk a közös agrárpolitikát. Ezek az elemzések rendkívül fontosak, ugyanis különböző szempontokból érkeznek, szubjektív, szubjektívek, különböző elemek vannak itt, amelyeket figyelembe kell venni, és mindig törekedni kell a kompromisszumra, ugyanis ebben ölt testet egy kompromisszumos megoldás fog születni, és akkor erre ezt fogjuk elfogadni. Figyelembe kell venni a politikai szempontokat, a technikai szempontokat, és nem utolsó sorban költségvetési szempontokat egy ilyen döntés meghozatalánál a különböző tudományos ellenzéseknél figyelembe fogjuk venni a versenyképességet, az európai ágazat versenyképességét a világban, ugyanis úgy kell termelnünk, hogy közben a források szűkösek, internalizálni kell azt, hogy megfelelő módon kell kiaknázni a természeti forrásokat, úgy vélem, hogy ez a jövőben alapvető elem, ugyanis a fenntartható mezőgazdaságra, a fenntartható versenyképességre helyezzük a hangsúlyt, és mindenképpen el kell fogadni eh, el kell fogadtatni ezt a közös agrárpolitikát azokkal, akik a pénzt nyújtják. Figyelembe kell venni tehát mindezeket, amikor a javaslatot előterjesztjük. Új perspektívákat kell nyújtani a gazdáknak, a termelőknek, figyelembe véve a piacokat, és figyelembe véve a fidegfejlesztést is, a területet is. A jövőbeni közös agrárpolitikája nak ott kell lennie, tehát egy olyan területen, amelyben egyre több ország van, és figyelembe kell venni, hogy a gazdák szereplői legyenek a saját jövőjüknek, a piacok kidolgozásán mindenképpen figyelembe kell venni a gazdák érdekeit, és a szakmai szervezeteket is figyelembe kell venni. Ugyanakkor oda kell figyelni a területre, a természeti erőforrásokra oda kell figyelni, ezeket megfelelő módon értékén fel kell értékelni. Annak érdekében, hogy mindezt biztosítani tudjuk, szükség van arra, hogy együtt dolgozzunk a vidékfejlesztési politikákkal, ugyanakkor egy sok sokkal jobb koordinációt javasoltunk egyéb pénzügyi eszközökkel és egyéb közösségi politikákkal. Ez a koordináció például a strukturális alappal való szorosabb együttműködést is előírja. Bevezetésként ennyit szeretek mondani, majd átadom a szót Máreknek, aki és majd utána eh, átadom a szót Szilvia Rodriguez úrnak, aki ö, eh, vezetni fogja az eszmecserét. Köszönetet szeretnék mondani a lengyel elnökségnek az összes erőfészítésére, amit a lengyel elnökség megtett annak érdekében, hogy előre tudjunk lépni ebben a témában. Dán elnökségnek, soron következő elnökségnek szeretnék minden jót kívánni, szeretnék jó munkát kívánni, sik eredményekben gazdag munkát, ugyanis az ő elnökségük alatt fog az összes eh, döntés megszületni remélhetőleg. Biztos vagyok abban, hogy mm, a legmegfelelőbb választ, döntést fogjuk tudni meghozni, méghozzá a leghamarabb annak érdekében, hogy választ tudjuk adni minden egyéb, minden olyan kihívásnak, ami jelenleg sújtja a mezőgazdasági dolgozókat és a mezőgazdaságot. Átadom Marek Szavicki úrnak a szót a, a lengyel elnökségtől. Parancsoljon! Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! Tisztelt meghívott vendégek, parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretnék először is köszönetet mondani az elnökünknek, De Castro úrnak. Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm neki, és köszönöm a parlamentnek. Köszönjük szépen, hogy a kápról ilyen széleskörű vitát folytathatunk itt együtt. November 7-én indult el az a hármas vita ciklus, amely a kápról szól. Jerzy Buzek elnök úr nyitotta meg ezt a vitaciklust. Mint ahogy az imént a biztos úr elmondta, politikusok, mezőgazdászok részt vesznek ebben a vitában, valamint a kutatók és a tudományos világ képviselői is. Az akadémiai körök, a kutatók szintén nagyon fontos, hogy részt vegyenek ebben a vitában. Nagyon örülünk annak, hogy itt a káppal kapcsolatos vitában, amelyet Csolos biztos úr indított el, tényleg minden érdekelt fél aktívan részt vesz. A KAP egyértelmű, hogy elengedhetetlen, mindannyiunk számára egyértelmű ez. Azt hiszem, hogy minden európai, nem csak a döntéshozók tisztában vannak azzal, hogy az európai mezőgazdaság védelemre szorul, és a mezőgazdasági termelést, a mezőgazdasági szabályozást át kell alakítani. Az ezzel kapcsolatos jogszabályok, a 2020-as európai stratégia még kidolgozás alatt állnak, és természetesen még előrébb kell tekintenünk már a 2050-es időszakig. Meg kell gondolnunk, hogy mit kívánunk tenni. Most ennek a reform folyamatnak még mindig csak az elején járunk, és számos kérdésre kell még választ találnunk. Meg kell néznünk, hogy az európai mezőgazdaságban rejlő lehetőségeket hogyan tudjuk úgy kihasználni, hogy európai sőt világszinten versenyképes mezőgazdaságot érjünk el. Számos olyan téma van, amivel kapcsolatban tudom, hogy esetleg eltér a véleményünk, de mindenképpen nagyon fontos, hogy így az első stádiumban, tehát a vita alatt mindenki kifejthesse a véleményét. A mai vitában három fontos témát fogunk érinteni, és nagyon fontos mind a három témánál, hogy a megfelelő kérdéseket feltegyük magunknak. A kapreformmal kapcsolatban számos kérdésre meg kell válaszolnunk többek között az élelmiszerellátás biztonságával, a versenyhelyzettel, az európai mezőgazdaság versenyképességével. Ezek ugyanis olyan kérdések, amelyek évek óta foglalkoztatnak már minket. A 2008-as legutóbbi káp felülvizsgálat akkor napra kész volt, de most már egyértelmű, hogy nagyon sok új aspektust kell figyelembe vennünk. Az élelmiszerellátás biztonsága nem csak kvantitatív, tehát nem csak mennyiségi kérdés, hanem minőségi kérdés is. A 2003-as legutóbbi átfogó CAP reform óta már elég sok idő eltelt, így tehát újabb reformra van szükség. Mint ahogy mondtam, nem csak mennyiségi, hanem minőségi kérdésekről is vitáznunk kell. De az élelmiszerellátás mennyiségén és minőségén kívül számos más kérdésre is időt kell szánnunk, mondjuk az állatjólétre, vagy a környezetvédelemre is. Arra is gondolnunk kell, hogy mindazok a szabályok, szabályok, amiket itt meghozunk, milyen terheket rónak az európai gazdákra. Az európai gazdáknak ugyanis sokszor nagyon sok feltételnek kell megfelelniük, és maguk az adminisztratív tevékenységek szinte annyi időt elvesznek az életükből, hogy alig van lehetőségük magára a termelő munkára koncentrálni. Éppen ezért azon is el kell gondolkodnunk, hogy milyen terhet bírnak még elviselni az európai gazdák utána pedig nem csak a gazdák oldalát, hanem a fogyasztók oldalát is meg kell néznünk. A fogyasztók részéről folyamatosan érkeznek a kritikák, hogy túlzottan drága és nem jó minőségű az élelmiszer, ami itt megvásárolható. Ugyanakkor a gazdák is panaszkodnak, hogy nehezen élnek meg, és kevés támogatást kapnak. Tehát valamilyen módon e, kettő között egyensúlyt kell találnunk. A teljes mezőgazdasági és élelmiszeripari láncot végig kell tekintenünk, hogy megláthassuk, hogy hol van még szükség javításra. Olyan területről van szó, ahol a gazdaság és a kutatás fejlesztés szintén olyan aspektus, amit figyelembe kell venni. Valószínűleg a mai napon konkrét válaszokat nem találunk minden kérdésre, de legalább olyan megoldási javaslatokat megismerhetünk, amelyek mentén elindulhatunk, és megfelelő, kiegyensúlyozott és fenntartható módon meg tudjuk oldani a problémákat. Az új kapreformnak valódi reformnak kell lennie, és olyan mezőgazdaságra van szükségünk, amely megfelelő élelmiszerellátást biztosít a jövőbeli generációk részére, ugyanakkor a környezetvédelmi aggályokat is eloszlatja. A bizottsági javaslat a mezőgazdaság zöldebbé tételére nézve, a greening, valóban nagyon fontos mindannyiunk számára, de megint csak meg kell néznünk, hogy az európai gazdák hogyan tudnak megfelelni ezeknek a követelményeknek. Azon is el kell gondolkodnunk a mezőgazdaság felülvizsgálatával kapcsolatban, hogy vajon minden szempontot figyelembe vettük-e, megnéztük-e azt, hogy milyen irányelvek járulhatnak hozzá a mezőgazdaság kiegyensúlyozottá és környezetbarátá tételéhez. Meg kell néznünk, hogy az eddigi jogalkotás mennyire felelt meg ezeknek a követelményeknek. És még egyszer említeném azért azokat a terheket, amelyeket a gazdák amelyeket a gazdáknak kell elviselniük, mert sokszor ezek a terhek tényleg túlzottan nagyok. Mindannyian egyetértünk azzal, hogy a környezetvédelem fontos, és hogy minden ösztönzőt fel kell használnunk, ami csak lehetséges annak érdekében, hogy a mezőgazdaságot zöldebbé tegyük. A kiegyensúlyozott mezőgazdasági fejlődés szintén nagyon fontos. Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy az Európai Unióhoz csatlakozó tagállamok különböző fejlődési szinten, különböző kulturális és történelmi háttérrel csatlakoztak az EU-hoz, és ezeket a különbségeket is figyelembe kell vennünk. Az Európai Unió csak akkor tud egységesen és kiegyensúlyozottan fejlődni, hogyha a támogatások és a politikák tekintetében is figyelembe vesszük a tagállami sajátosságokat. Az, az Európai Unión belül nem is feltétlenül tagállamokban, hanem inkább régiókban kell gondolkodnunk, és így kell megnéznünk, hogy a KAP megfelelőképpen támogatja-e a régiókat. A történelmi termelést szintén alapul vehetjük a jövőbeli mezőgazdasági fejlődéshez. Ugyanakkor meg kell felelni a versenyképességi és a környezetvédelmi követelményeknek is. Fel kell tennünk a kérdést, hogy nem kellene átalakítani a támogatási rendszert, hogy azon régiók, amelyek valóban rászorulnak, több támogatáshoz jussanak. Számos vitát folytattunk már a CAP-ról és a CAP reformjáról, és több esetben felmerült a támogatással kapcsolatban, hogy a történelmi termelést milyen módon kell figyelembe venni, és hogy hogyan lehetne esetleg a mezőgazdasági büdzsét hatékonyabban felhasználni. A mezőgazdasági költségvetésnek természetesen nem egyetlen célja, hogy az európai termelékenységet növelje, hanem számos egyéb követelménynek is meg kell felelnünk. Ezen kívül nem engedhetjük meg, hogy a mezőgazdaság jövőjéről szóló vita tulajdonképpen a költségvetési vita alárendeltje legyen. Elsődleges fontosságú, hogy a célkitűzéseinknek megfelelően tudjuk alakítani általánosságban a költségvetést, illetve a mezőgazdasági költségvetést. Figyelembe kell vennünk a fogyasztók érdekeit, és a fogyasztók igényeinek is meg kell felelnünk. Mindenkit arra kérnék, hogy gondolkozzon el azon is, hogy az Európai Unió mezőgazdaságának versenyképessége milyen módon javítható. Én ugyanis úgy gondolom, hogy az aktív és jól működő gazdaságok teremthetik meg az Európai Unió versenyképességét a mezőgazdasági piacon. Tehát a gazdákat, a gazdaságokat kell fejlesztenünk, Másképpen nem lehet versenyképes az európai mezőgazdaság. A második pillér fontosságát külön szeretném kiemelni. Illetve arról is beszélnünk kell, hogy világszinten hogyan tudjuk versenyképessé tenni az európai mezőgazdaságot. Ehhez természetesen megfelelő finanszírozás szükséges, és sohasem feledhetjük el. Végezetül pedig szeretném elmondani azt, hogy remélem, hogy a kutatás és a fejlesztés is hozzájárul majd ahhoz, hogy megtaláljuk, hogy a jelenlegi költségvetés, illetve hát a jövőbeli mezőgazdasági költségvetés figyelembevételével a lehető leghatékonyabb és versenyképesebb európai mezőgazdaságot tudjuk fenntartani. Tehát fontos a versenyképesség, a fejlődés, az innováció, a kutatás. Mindezeket a célkitűzéseket nem csak az Európai Unión belül kell megvalósítanunk, hanem világszinten is versenyképessé kell válnunk. Köszönöm. Merci Marek. Euh, Köszönöm Marek most megadom a szót Szilva Rodriguez úrnak, aki a mezőgazdasági főigazgatóság főigazgatója, aki meg fogja határozni, hogy milyen módon fognak felszólalni a többiek, úgy, ahogy meghatároztuk, hogy megtegyék a, a tudományos megközelítéseket. Köszönöm szépen, köszönöm de Castro úr, a mezőgazdasági szakbizottság elnöke, Csolosz úr, mezőgazdasági biztos, és Sevicki úr, mezőgazdasági miniszter Lengyelország részéről. Három különböző szakaszt fogunk megtartani, és ezekben a szakértők fel fogják vezetni a három legfontosabb témát, amire úgy gondoljuk, hogy hogy érdemes foglalkozni a közös agrárpolitika keretében. Egy fél, mind, meghallgatjuk először a szakértőket, majd utána egy fél órát adunk az eszmecserére. Először is mm, Giovanni Anna Niemt Kalabriai Egyetem képviseletében, majd Erve Gujomá, aki a Mezőgazdasági Nemzeti Kutatóintézet Párizs képviseletében fognak felszólalni a élelmiszerellátás biztonságáról, illetve az élelmiszer ellátásról 10 percet kapnak az urak, majd egy fél órát kap, ö, alatt fogunk eszmét cserélni. Köszönöm, elnök úr. Nos, az élelmiszer ellátás biztonsága rendkívül fontos kérdés, hiszen egy milliárd ember, vagyis a világ lakosságának több mint 15 százaléka alultáplált. Azonban, ha nem is tekintjük a jelenlegi krízist, ugyanakkor figyelembe vesszük a hatalmas lakosság lét, lélekszám növekedést, ugye akkor azt kell látnunk, hogy relatíve és abszolúte is növekedik az alultáplált emberek számára. Ugye, ha megnézzük ezt az ábrát, akkor azt látjuk, hogy konkrétan hány ember ö, kapott kevés élelmiszert 69-től 2010-ig, és a jobb oldalon pedig ennek a, a százalékos megosztását látjuk. 1990 és 2007 között ugye 26%-os volt a világ lakosságának növekedése, ugyanakkor viszont a rendelkezésre álló kalóriák száma 34%-kal, tehát globális szinten a fejenkénti rendelkezésre álló kalória 2700 körüli kalória áll rendelkezésre, és 2500 kalória elég lenne, és bőven 2000 alatt van a minimálisan szükséges kalória szám. Tehát a fejenkénti élelmiszer rendelkezése állás az növekedett, mind a világ szinten, mind pedig a régiók a fejlődő világ szintjén. A probléma az, hogy nincs megfelelően elosztva ez a mennyiség, ezt kéne biztosítanunk, hogy egyformán legyen elosztva az élelmiszer, regionálisan és globálisan is. És éppen ennek a, ebből következik az, hogy minden hetedik földlakó éhezik. Tehát nem arról van szó, hogy több élelmiszert kellene termelnünk, hanem hogy az akadályokat mozdítsuk el az élelmiszerhez való hozzájutás útjából. A legtöbb esetben ez az akadály pénzszűke, pénzhiány, nem tudják megvenni az élelmiszert. Tehát a legnagyobb probléma most a szegénység. Az Európai Unión belül tekintve, ez egy igen komoly aggályra ad okod, 40 millió szegény az EU-n belül ö, alultáplált. Az európai ellátásbiztonság elsősorban a legszegényebb szegmenseit érinti a populációnak, és ezt viszont nem a kappal tudjuk megoldani, hanem, hanem jóléti politikákkal, amelyek pontosan célba kell, hogy találjanak, abban az értelemben, hogy a legszegényebbeket kell hozzájuttatni az élelmiszerhez. Pusz Tán a jelenlegi rendelkezések és eszközök szintjén ez nem oldható meg, se az EU-n belül, sem pedig a, <clears throat> a fejlődő világban. Hatalmas kihívás előtt állunk tehát. Nagyon fontos, hogy a fenn, hogy fenntartsuk a jövőben is az élelmiszer ágazat növekedését, méghozzá fenntartható módon. Na most mi történt, hogyan alakul a, az átlagos ö, hozam a különféle ö, stratégiai ö, termény esetében, a kukorica, a ríz és a búza tekintetében azt látjuk, hogy ö, egyre jobban csökken a terményhozamoknak a éves növekménye. Egyrészt ez annak köszönhető, hogy egyre kevesebb a beruházás ezen a területen. Azt látjuk, hogy a különféle régiókban e, a K plusz F befektetett pénz is egyre inkább csökkenőben van. Ha a szakpolitikákra gondolunk az élelmiszer ellátás tekintetében, ugye az első szakpolitikai célkitűzésem az lenne, hogy csökkentsük a szegénységet. És világosá tenném az üzenetemet azzal, hogy a második lépés, a második prioritás ö, is az, hogy a mezőgazdasági politikákat kell ö, ö, kialakítani, elsősorban a fejlődő világban, amelyek nem hátráltatják a mezőgazdasági szektor növekedését, és nem csak az élelmiszerhez való hozzájutást kell ezáltal növelni, hanem a magát a szegénység csökkentéséhez is hozzá kell így járulni. Ez elsősorban a nemzetközi közösségnek a felelőssége, vagyis Miről beszélünk? Hogy csökkentsük a költségeket, növeljük a hozamokat, innovatív terményeket vezessünk be. El kell mondani, hogy a kap reforma kapcsolatosan én most nem túl sok pozitívumot tudok mondani, de a bizottsági kommuniké a parlament, illetve a tanács irányában erre szeretnék most kitérni, illetve utalni, hiszen ez a köz, ezt a közleményt ugye múlt év májusában fogadták el. Igen, sok ö, ok szól amellett, hogy a vidéki területeken segítsük a gazdákat. Azonban a kap nem tűzheti ki céljául az, hogy az egész világot ellássa ér, élelmiszerrel. Nagyon fontos a piaci újraorientációknak a vizsgálata. A kap által nyújtott támogatás egyébként fokozatosan csökken, éppen ezért a a versenyképesség a legfontosabb stratégiai változó a középtávú célkitűzések között. Nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy az EU büdzsének ugye 30%-a tartozik ide, és az a nagy kérdés, amit magunknak föl kell tenni, hogy a közvetlen kifizetések a legjobb ö, ö, útja, módja a versenyképesség növekedének. Például a föld mobilitás ellen vagy mellett hatnak a közvetlen ö, ö, a kifizetések. Azután a a méretgazdaságos termelés irányába mozdítják el a gazdálkodókat a közvetlen kifizetések. Hogyha megnézzük a kapreform javaslatot, a úgynevezett alapkifizetés, illetve a zöld kifizetés szerintem egyik se fogja növelni a versenyképességet. Vannak viszont más elemei a javaslatnak, amelyek szintén ide tartoznak. Az egyik a globalizációs igazodási alap, illetve a kettes eh, pillérhez tartozó különféle eh, intézkedések, illetve a K plusz F-fel kapcsolatos, illetve az innovációval kapcsolatos eh, lépések. Ezek az úgynevezett innovatív lépések jó irányba mutatnak, de én úgy értékelem, hogy az ezekhez tartozó pénzügyi juttatások semmiképpen sem lesznek elegendőek ahhoz, hogy valóban növekedjék a versenyképesség. Tehát többre van szükségünk, tehát az a lényege az én előadásomnak, hogy a bizottsági törvényanyag nagyon keveset tesz az irányban, hogy a gazdálkodók valójában hatékonyabban termeljenek. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen Alania úrnak, most megadom a szót Ervég Giomárnak, parancsoljon. Euh, les, les diapositives sont en anglais, mais je vais parler en français pour aller. Angolul fogják látni a szlájdokat, de mivel csak 10 percem van, ezért francia fogok beszélni, mert így gyorsabban megy az előadás. Anania úr előadását végighallgatva inkább csak azt fogom elmondani, ami az ő prezentációjában nem volt benne. Szeretném tulajdonképpen kiemelni azt, hogy ezt a 9 milliárd embert ugye itt táplálnunk kell a Földön, és a mezőgazdaság fejlesztésén túl számos más kihívásnak is meg kell felelnünk a talajjal, az üvegházgázokkal, a fosszilis energiákkal kapcsolatban. Folyamatosan növekszik a gazdasági és szociális szakadék, mind az országokon belül, mind pedig a világon. A második legfontosabb pont az, hogy körülbelül egy milliárd ember alultáplált ma, ugyanakkor van egy milliárd ember is, aki pedig túltáplált, és nagyon komoly túlsúlyjal, vagy pedig ezzel kapcsolatos betegségekkel küzd. Ami az élelmiszerellátás biztonságát illeti, Anania úr már nagyon sok mindent elmondott, én ezt azzal szeretném kiegészíteni, hogy egyrészt a fogyasztás, más, másrészt pedig a termelés oldalát meg kell néznünk. A fogyasztási oldalon fontos, hogy a veszteségeket és a hulladékot csökkenteni tudjuk, mind az eladáskor, mind a fogyasztáskor. Fel kell lépnünk a szegénység ellen, illetve a kiegyensúlyozatlan táplálkozási szokások ellen. Itt különösen fontos, hogy a feltörekvő országokra odafigyeljünk. Ami a termelési oldalt illeti, természetesen növelni kell a termelést, de mivel kevés a terület, így az egyetlen megoldás a hozam növekedése de mint ahogy az sok esetben elhangzott már, összességében a hozamok stagnálását figyelhetjük meg mind európai, mind pedig világszinten, és azt is tudjuk, hogy a hozam folyamatos növelése mezőgazdasági és környezetvédelmi problémákat vethet fel, tehát a folyamatos folyamatosan intenzívebb és intenzívebb gazdálkodás európai és világszinten is nagyon komoly ökológiai problémákat vet fel. Itt um, láthatjuk, hogy a hozam stagnálása jellemző most, és a hozam folyamatos növelése nem valósítható meg hosszú távon. Azt is figyelembe kell venni, hogy még a legoptimistább uh, előrejelzések esetén is el kell mondanunk, hogy 2030-2050-re uh, sokkal több mezőgazdasági támogatásra lesz szükség, illetve hogy az Európai Unió, Afrika és Ázsia nagyon komoly mezőgazdasági importra szorul majd. A második kérdés pedig az árak kérdése. Ez mondjuk jó hír a gazdáknak, mert valószínűleg növekednek majd a mezőgazdasági termékek árai, de az árak változékonysága viszont negatív hírnek értelmezhető tehát valószínűleg növekednek majd a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek árai, de a volatilitás viszont megmarad. Ami a, változat, ami a változásokat illeti, ugye folyamatosan kevesebb a határ ellenőrzés, kevesebb az ártámogatás, és az ezzel kapcsolatos problémák valószínűleg erősödnek majd. Most pedig nézzük meg, hogy a nyersolaj és a gabona árak hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Amennyiben a nyersolaj ára viszonylag alacsony, akkor nem lesznek alacsonyak a gabonárak, tehát ilyenkor nincsen összekapcsolódás, viszont hogyha nyersolajára növekszik, akkor azonnal nőnek a gabona árak is, tehát az ilyen negatív jellegű hatások viszont jelentkeznek a gabona esetében is. Nagyon fontos, hogy egyszerre versenyképes és környezetbarát mezőgazdaságot valósítsunk meg, tehát a hozam növelése mellett a negatív környezeti hatásokat valahogy ki kellene küszöbölnünk. A legutóbbi kapreform képes volt arra, hogy az intenzifikáció negatív hatásait elkerülje, tehát hogy kevésbé ösztönözze a gazdákat a minél intenzívebb termelésre. De most az új kihívások miatt, és amiatt, hogy legyen elegendő mennyiségű élelmiszer, mégiscsak egyre folyam, tehát folyamatosan növekszik az intenzív gazdálkodás. A kölcsönös megfeleltetés keretein belül pedig a környezetvédelmet komolyabbra kellene komolyabban kellene venni. Az első és második pillér tekintetében az első pillért zöldebbé kell tenni, a második pillérnél pedig szintén a környezetvédelmi eszközöket kellene előnybe helyezni. Folytatni kell azokat az eredményeket, amelyeket már elértünk, hiszen mind környezetvédelmi, mind pedig a hozam szempontjából nagyon jó eredményeink vannak már. Ugyanakkor itt van a globalizáció, az árak változékonysága, és ezzel kapcsolatban három fontos célkitűzésünk van, fenntartatóság, versenyképesség és stabilitás. A, ami a stabilitást és a fenntartatóságot illeti, itt nagyon fontos az új jogalkotási javaslatoknál, hogy ezek legyenek az alapvető prioritások. Meg kell néznünk méghozzá részletesen, hogy mindezeknek milyen kihatásuk lesz az európai költségvetésre, illetve a kapos költségvetésre meg kell néznünk, hogy a kontraciklikus kifizetések hogyan működhetnek a jövőben, illetve hogy a versenyképességünket hogyan tudjuk javítani. Itt azt láthatjuk, hogy a mezőgazdasági bevételek Franciaországban milyen hatalmas változékonyságot mutatnak, de ez tulajdonképpen nem csak Franciaországra vonatkozik ez a volatilitás, hanem az EU minden országára. A versenyképességről szeretnék még néhány szót szólni. Az első tulajdonképpen az, hogy a teljes mezőgazdasági és európai termék ciklusban van-e versenyképességi problémánk, és hogyha van, akkor ezt hogyan tudjuk megoldani. Először is nézzük a mezőgazdasági termelést. Itt folyamatosan stagnál a termelés a fejlett országokban, és a reformok tulajdonképpen oda vezettek, hogy a termeléstől függő támogatásokat csökkentettük, és hogyha az EU-n kívüli országokat nézzük, akkor mondjuk Brazília példáját nézve 5%-os éves mezőgazdasági termelés növekedést láthatunk. Ami a produktivitást illeti, hogyha megnézzük az EU-t és az USA-t, akkor az intermediér fogyasztás helyzete nem javul Európában, az USA-ban viszont igen, ez elég nagy különbség az EU és az USA között. A másik fontos pont a produktivitás növekedése nem mutat megfelelő értékeket. Talán Németországban javul a termelékenység, de általánosságban a mérleg negatív az import és az export tekintetében az Európai Uniós tagállamokban. Tehát valóban szükség van a kap reformjára és a kereskedelmi mérlegek javítására. A mezőgazdaságot és az élelmiszeripart globálisan kell kezelnünk, tehát a termelőktől egészen a fogyasztókig az egész láncot vizsgálnunk kell. És az Európai Unión kívülre is ki kell tekintenünk, hiszen az európai mezőgazdaság versenyképességét világszinten kell megőriznünk. Itt az Európai Unión belül is vannak különbségek a tagállamok között, de összességében a kápot és az európai mezőgazdaságot világszinten kell versenyképessé tennünk. Ami a termelékenységet és a hozamot illeti, itt ugye viszonylag alacsony a termelékenység és a hozam itt az EU-ban, de a hozam növelésére csak olyan megoldásokat tudunk elfogadni, amelyek környezetbarát jellegűek. Az innováció tehát elengedhetetlen fontosságú, és meg kell találnunk azokat az európai partnerségi lehetőségeket, amelyek a termelékenységet és a fenntartatosságot képesek összehangolni. Van itt két kérdés még az innováció tekintetében, amire oda kell figyelnünk. Az első az alapkutatások fontossága. Itt ugyanis nem csak a tudás átadásáról van szó, hanem például arról is, hogy a legújabb kutatások, mondjuk a génkutatások, amelyek alapvetően nem mezőgazdasági jellegűek, felhasználhatóak a mezőgazdaságban is, és például a fenotípusokkal és a genotípusokkal kapcsolatos kutatásokra a mezőgazdaságnak is oda kell figyelnie. Tehát itt az integrált és disziplináris kutatási területek összefonódnak, és minden lehetséges eredményt fel kell használnunk a mezőgazdaságban is és olyan megközelítésből is globálisnak kell lennünk, hogy mind a közszféra, mind pedig a magánszféra által nyújtott lehetőségeket ki kell használnunk a kutatásokban. A harmadik országokról már szóltam, mindannyiunk számára egyértelmű, hogy a harmadik országokra is oda kell figyelnünk, hiszen a mezőgazdasági piac mindenképpen túlmutat az Európai Unión. Amikor a mezőgazdasági termelésről beszélünk, akkor nyilván az euróról beszélünk, de amikor a mezőgazdasági piacról beszélünk, akkor a világpiacot kell tekintenünk az előállítási árakat és előállítási költségeket figyelnünk kell mindenhol a világon, mert világszinten viszonylag magasnak számítanak itt Európai, az Európai Unióban az előállítási és termelési költségek. Ugyanakkor az elfogadhatatlan, hogy az Európai Unióban csökkentsük a gazdák bevételét és fizetését, ez semmiképp nem tekinthető megoldási lehetőségnek. Ezen kívül oda kell figyelnünk az állat jólétre, illetve arra, hogy az intenzív gazdálkodás környezetvédelmi problémákat is fölvethet, és ebben a tekintetben a WTO szabályainak is meg kell felelnünk. Mindez azt jelenti, hogy nem csak az előállítási árakra kell koncentrálnunk, és nem az a megoldás, hogy ezeket leszorítjuk a mezőgazdaság és az élelmiszeripar összességében talán túlzottan heterogén Európában elképzelhető, hogy túl sok kis rendszerhálózat struktúra működik egymás mellett, és ezen változtatni kellene. Ezen kívül meg kell néznünk, hogy nemzeti, illetve regionális szinten a megfelelő specifikáció megvalósul-e, ezeken a kérdéseken is el kell még gondolkodnunk. Ezen kívül meg kell néznünk azt, hogy megfelelő imidzse van-e az európai mezőgazdasági és élelmiszeripari terméknek, és hogy milyen logókkal látjuk el ezeket a termékeket. Fontos lenne, hogy az európai, illetve hát a világ fogyasztó könnyen megismerjék ezeket a termékeket, és meg tudják ítélni, hogy melyek a minőségi termékek. Mint már elmondtam, a jogalkotási szakaszban nagyon fontos, hogy mind a mezőgazdaság, mind pedig az élelmiszeripari termelés egész ciklusára odafigyeljünk a jogalkotásnál. Meg kell néznünk, hogy meg kell -e erősítenünk a gazdaságok helyzetét, illetve hogy a kettős marginalizációt el tudjuk kerülni, Valamilyen módon tehát egyensúlyt kell találnunk a fogyasztók és a termelők érdekei között. Nekünk valahogy az arany középutat kell megtalálnunk, és nekünk kell középen helyet foglalnunk a fogyasztók és a termelők között. Mindenképpen jobb szervezésre van szükség, ez egyértelmű. Az utolsó pont pedig a mezőgazdaságból élő családok bevételére vonatkozik. Mindenképpen lehetővé kellene tenni, hogy a részmunkaidős mezőgazdasági foglalkoztatás vonzóbb legyen. Ezzel nagyon sok család helyzetén segíteni tudnánk. A mezőgazdaságból élők bevételeinek diversifikációja szintén nagyon fontos kérdés, erre is oda kell figyelnünk a KAP reformjában. És még egyszer visszatérnék a mezőgazdasági kérdésekre, a vízre, a biodiverzitásra és az üvegházgázokra. Ezek mind rendkívül fontosak, hiszen csak úgy tudunk segíteni a gazdáknak, hogyha amellett a környezetünket is megvédjük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jó már úr, és most kérdések pillanata következik. Nem megjegyzéseket várok, hanem igazi kérdéseket, különben nem fogjuk tudni kihasználni azt a fél órát, ami rendelkezésünkre áll erre. Parancsoljanak! Bon. Monsieur Des. Des úr, azt hiszem, hogy ő kért először szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, és De Castro úrnak, a Csolosz úrnak, zavadski miniszter úrnak köszönetet mondok ezért az érdekes vitáért. Köszönjük a professzorok jelenlétét. Mind a két professzorhoz lenne kérdés. Ugye ön a ellátásbiztonságot érintette, egy új fejleményről is beszámolt, hogy bizonyos európai régiókban az emberek a mezőgazdasági földeken üzemanyagot gyártanak, vagy Brazíliában is ez a helyzet, ugye ahol a kormány úgy döntött, ugye a parlament, hogy több millió hektárt szánnak arra, hogy hogy ö, úgynevezett energia növényeket ö, termeljenek, és ezért feláldoznak rengeteg ö, erdőt, illetve termőföldet, amelyen egyébként élelmiszert lehetne termeszteni. Azután arról is beszélt, hogy elegendő élelmiszert kell biztosítani az emberiség számára, és a miniszter úr is beszélt arról, hogy, hogy 2050-re 70%-kal kell növelni az élelmiszer termelést. És szeretném kommentálni abban az értelemben is, hogy valóban intenzifikálni kell a kutatást. Egy példával szolgálnék az én régiómban, Németországban van egy kis cég, amely mezőgazdasági gépeket állít elő, és például, amikor a kukoricát nézzük, csak 20 centimétert vesznek le, és 50 centimétert pedig ott hagynak. Így rengeteg energia megmarad, és a, a talaj eróziót is le lehet állítani ezzel a módszerrel például. Köszönöm, Dez. Hausling úr, kérem, nagyon röviden kérem. Ja, <clears throat> ich möchte mich auch mit... Rendben. Igen, én is szeretnék feltenni kérdéseket. Mindkét tudós elmondta azt, hogy nem lesz alapunk a további növekedésre szerintem azért, mert nincs elég megfelelő kutatás. Ők azt mondták, hogy eljutottunk a növekedésünk határához, tehát nem lehet a termelékenységek tovább növelni, a teheneket nem tudjuk tovább kifacsarni, és nem lehet, hogy több száz liter termeljenek minden egyes tehén részéről, tehát a, a, a termelés kor, határaihoz értünk el. Ahhoz, hogy fenntartsuk a termelés, az egyre drágább lesz. Tehát korlátok vannak arra, hogy egyre többet termeljünk. Egy további kérdés is lenne. Szó van arra, hogy növekedni kell az európai termelékenységet, főleg ami a hús áru termelést illeti. Például a, a gab, a, állatoknak szánt takarmány részéről egyre inkább az importra vagyunk, importra vagyunk rászorulva. Tehát ez felveti a globalizáció kérdését. Hogyan, látja ön, hogyan látják önök a globalizáció kérdését az új közös agrárpolitika szemszögéből? Én úgy gondoltam, hogy valamilyen módon kompenzálni kell a gazdákat azokért az egyességekért, amelyeket megköttünk más térségekkel, például a Melkoszúrral szemben. Szóval hogyan tudjuk garantálni mindezeket a kérdéseket? Még egy másik kérdés, azt mondják, hogy 70%-kal kell növelni az IP a mezőgazdasági termeli, termelést 2050-ig. Ez a FAO-nak egy jelentése alapján történik, de én nem ismerek ilyen anyagot, hogy ilyet mondott volna, hogy 70%-os növekedésre van szükség. Nem tudom, ez hivatalos szöveg? Meg tudják ezt erősíteni? Köszönöm szépen. Oui, euh, trois questions. Première question. Három kérdést szeretnék feltenni. Az első a versenyképességgel kapcsolatban, tehát kimondtuk, hogy a versenyképességet növelni kell, a termelést növelni kell. Ugyanakkor a CAP kezdete óta az, amit nyertünk, mint termelékenység, az megegyezik azzal, amit hulladékként, vagy pedig elpazarolt élelmiszerként összeszámolhatunk. Úgyhogy jó lenne, hogyha egy kicsit erre odafigyelnénk, mert mi értelme többet termelni, hogyha ennek csak az az eredménye, hogy többet elpazarolunk. Ami az állattenyésztést illeti, beszéltünk arról, hogy át kellene alakítani a fogyasztói szokásokat, méghozzá azért, mert mindez szoros kapcsolatban áll a globális felmelegedéssel. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mennyi proteinre van szükségünk, és mennyi proteint fogyasztanak el az emberek, akkor tudjuk, hogy mi az összefüggés az állati, illetve a növényi eredetű protein termelése között. Tehát, hogyha fenntartható mezőgazdaságot szeretnénk megvalósítani, akkor van itt egy olyan kérdés, amiről nem esett szó, ez az, hogy a jelenlegi forrásokat, a természeti forrásokat hogyan kell felhasználni. Mi történik a foszfátokkal, mi történik a nitritekkel. Szerintem most már valóban válságos helyzetben vagyunk, mondjuk a foszfát forrásainkkal kapcsolatban. Itt ugyanis szerintem nagyon komoly probléma lépett fel, és mégsem vizsgálta senki, hogy a versenyképesség, illetve a foszfáttartalékok kimerülése milyen kapcsolatban áll egymással. Köszönöm, Kalinowski képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. egyre több földterület Európában használják fel nem élelmiszertermelésre, hanem energiatermelésre. Ez a jelenség egyre növekedni fog. A szakértők azt mondják, hogy, eh, hogy már lehet látni az, hogy növekednek az élelmiszeriparak növekedése. Egy 50%-os élelmiszerár növekedést várnak a szakértők. Nem lehet ezt megakadályozni? Nem csak arról van szó, hogy ár növekedések vannak, hanem rendellenességek a növénytermesztésben tekintettel az éghajlat változásra is. Nos, a gabona piac fejleményeit látjuk, rendellenességek vannak, és kihatással vannak a többi piacra. Kaphatunk további ö, felvilágosítást, hogy hogyan működnek a gabonapiacok? Köszönöm, Kavilonszki úr, vagy úr, úrnak adom meg a szót. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésem a következő. Európában egyre kevesebb a megművelhető föld. Nálunk Lengyelországban 2007-ben az Euróbarométer jelentése szerint 16 millió hektárunk volt, most viszont már csak 15 millió hektár megművelhető mezőgazdasági területünk van, sőt, már el sem éri a 15 millió hektárt. Tehát egyre kevesebb a megművelhető terület, mi lesz ennek a következménye? Ezek a tendenciák minden más EU-s tagállamra is vonatkoznak, nem csak Lengyelországra. A megművelhető területek csökkenése kapcsolatban áll a hektáronkénti támogatások összegével, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy ennek a tendenciának milyen következményei lehetnek ezt. Mindkét szakértőtől kérdezem. Tehát az alacsony kifizetések hektáronként milyen hatással vannak bizonyos régiókra Európában, hogy ennek a következménye-e az, hogy egyre kevesebb a megművelhető terület, ez fenyegeti az ellátás biztonságát ugyanis. Köszönöm szépen, meg Guinness úr parancsolja. Köszönöm szépen. Köszönetet fejezem ki az előadóknak Hallottuk azt a megjegyzést, hogy ki kell, illetve a környezet védelmet ki kell békíteni a <clears throat> mezőgazdasági termeléssel. Vajon mi, mit rontottunk el, hogy ilyen súlyos kiigazításra van szükség? A másik dolog ez az úgynevezett land sparing, vagyis a földdel való takarékosság, illetve a land sharing, tehát a föld megosztás kérdésére térjünk talán vissza, hiszen úgy tűnik, hogy a bizottság a legkevésbé jó opció mellett döntött, és tekintve, hogy itt a köz ö, jó kérdésével kapcsolatban azt állapíthatjuk meg, hogy az európai mezőgazdaságnak a globális piacon kell érvényesülnie. Nos, lehetséges, hogy ezeket az úgynevezett közjavakat a globális szereplők nem annyira értékelik, mint amennyire mi értékeljük itt Európában. Ezzel kapcsolatban szeretnék felvilágosítást. A harmadik kérdés pedig az, hogy ugye a globalizációs alap, illetve a kettes pillér szerepéről szeretnénk hallani többet. A területi kérdéseket is figyelembe veszik ennek eldöntésekor, vagy ezektől teljesen függetlenül szemlélik a kérdést? Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ezen lezárom a hozzászólók listát. Még további három szólom, hozzászólást hallgatunk meg, Kapulász, majd Anyó úr, majd aztán valaki, aki még kért szólt. Luis. Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok hozzászólni. Köszönöm szépen a biztos úrnak a jelenlétet, és köszönöm a miniszter úrnak a jelenlétét is. A kérdéseim nagyon egyszerűek. Először is köszönetet szeretnék mondani a két szakértő előadását, akik nagyon eh, jól összefoglalták a kérdést, egy jó kritikus elemzést hallottunk, ugyanakkor hiányzott nekem valamit, amit vártam, megoldásokat. Milyen megoldásokat javasolnak önök? Professzor úr azt mondta, hogy eh, a bizottság irányítása jó, de az eszközök hiányosak. Milyen eszközök azok, amelyek hiányoznak az önvéleménye szerint? Mondta ezt Anania úr. Guillaumár úr azt mondta, hogy jobban meg kell szervezni a termelést, és diversifikálni kell a tevékenységeket. Ez rendben van, de hogyan kell ezt elvégezni? Ön nem mondta el, Tudom jól, hogy ez egy politikai kérdés. Mi politikusok vagyunk, és mi az alapján, amit a tudósok mondanak, meg kell, hogy találjuk a megoldásokat. A szeminárium során én több választ, több segítséget szerettem volna kapni a tudósok részéről. Önök tehát milyen megoldásokra gondolnak, amikor ezeket eh, felvázolták, ezeket a problémákat? Köszönöm szépen. Három kérdés. Úgy érzik az előadók, hogy a tenger fenékre dobott szemét az kidobott pénz, amikor ebből inkább hal eleséget lehetne csinálni. Vagy pedig a, vajon a mészárszéki hulladék nem lehetne jobban felhasználható, mint például ö, ö, talajjavító eszközök. Illetve, hogy a GML génmanipulációval mi a kérdés. Köszönöm szépen, átadom a szót, kérem mutatkozzon be. Köszönöm szépen, Pedro Narro vagyok, a spanyol mezőgazdasági szak szövetségnek vagyok a tagja, Spanyolország tehát. Arról beszéltünk, hogy többet kell termelni, jobban kell kihasználni a forrásokat, és természetesen nem szabad elfelejteni a harmadik pillért, mégpedig, hogy megfelelő keresethez jusson a gazda. Meg kell védeni a gazdáknak az érdekeit, mert hogyha a költségek alatti áron kerülnek értekesítése az áruk, akkor nem lehet itt fejlődés. Konkrétan hogyha a, szeretnénk versenyképesek lenni. Megkérdezném úr úrtól, hogy milyen konkrét javaslatokat tenne ön annak érdekében, hogy a közös agrárpolitikán belül megfelelő egyensúlyt lehetne teremteni a mezőgazdasági termelők és az egész élelmiszerlánc további szereplői között. A zöld eh, tétel az nem a kompetitivitás irányába megy. Én szeretném tudni, hogy mondja el Kapula Santos úr, hogy milyen módon lehet irányítani a zöld kifizetést annak érdekében, hogy ezzel együtt megmaradjon a versenyképesség. Nem lehet technológiáról beszélni, hogy az Európai Unión belül még mindig elutasítjuk az agrotechnológiák felhasználását. Köszönöm szépen, és most megadom a szót Anania úrnak, illetve Guillaumár úrnak. Parancsoljanak. Uh, nem tudom, mennyi időnk van. Nagyon releváns kérdéseket hallottunk. Megpróbálom összefoglalni. Ami az energiát illeti, ugye a 10 percemen belül nem beszéltem az Európai Uniós politik energetikáról, a bioüzemanyagokról, hanem a globális eh, ellátásbiztonságról beszéltem. A legfontosabb szakpolitika ezzel kapcsolatban az eh, ide tartozik. Természetesen a mi szakpolitikánk eh, következtében csökken a terméshozam, és növekednek a, az élelmiszer árak, tehát éppen ezért át kell tekintenünk nem csak a bio üzemanyag politikánkat, hanem a kereskedelem politikánkat is, az ezzel kapcsolatos kereskedelem politikákat is. De amit figyelembe kell venni szintén az, hogy milyen fontos a kutatás és a fejlesztés a, az energiatermelés perspektívájából. Ha többet investálunk a K plusz F-be, hogy kevesebb energiát fogyasszunk, úgy éljünk tehát, hogy kevesebbet fogyasszunk, és azt is kutatnunk kéne, hogy hogyan lehetne hatékonyabban energiát termelni akkor nyilván, hogy a bioüzemanyagokra kevesebbet kellene költenünk, és ez növelné az élelmiszerellátás biztonságát. Na most az összefüggés, ami a beruházás és a K plusz F, illetve a a termés átlagok között fennáll. Nos, a szakértők azt mondták nekem, hogy van még fejlődési lehetőség, nem csak technológiai terén, szeretnén, hanem hanem vannak olyan technológiák is, amelyek nagyon jól alkalmazhatók lennének a fejlődő világban. Tehát az új technológia nem csak a terméshozamok szempontjából fontosak, hanem arra is fontosak ezek a technológiák, hogy csökkentsük a környezetvédelmi kihatásait a tevékenységünknek. Na most, ami a versenyképességet illeti, először is a versenyképesség, nem csak arról van, itt nem csak arról van szó, hogy a termelékenységet növelni kell. Igen, sok európai mezőgazdasági rendszerben úgy lehetne növelni a versenyképességet, tehát nem úgy, hogy, hogy, hogy csökkentsük a költségeket, hanem, hogy növeljük a minőséget, a produktumok minőségét. Itt persze mindenféle ö, a fogyasztók számára fontos minőségi karakterisztikum javilá, javítására gondolok. Itt különféle fogyasztói csoportok vannak. Például, például az állat jólétben esetleg a törvényi korlátokat is meghaladó ö, körülményeket kell ö, ö, teremteni. Ez különösen a gazdag vásárlók számára lehet fontos. Azután olyan termékekre is gondolunk, amelyeket ott termelünk, ahol a legolcsóban előállíthatók, hiszen van egy ilyen fogyasztói réteg is, amely ezt értékeli a leginkább. Tehát nem feltétlenül a magasabb hozamokra kell törekedni. Különféle mezőgazdasági rendszerek vannak, és különböző megoldások lehetségesek. A különféle európai országokat figyelembe véve van, ahol a 10 hektárnál alacsonyabb gazdasági rendszerek működnek. Itt itt nyilvánvaló a költségcsökkentés nem vezethet ö, hosszú távon sikerre. Meg kell találni mindegyik rendszernek a saját túlélési módszerét. Nagyon fontos, hogy a kapból minden olyan komponest ö, távolítsunk el, amelyek ö, rossz irányba mutatnak. Tehát például ki kell a, a különféle különféle ösztönzőkkel oda kell hatnunk, hogy, hogy ahol nem a mezőgazdasági termés a legfontosabb, abban a családban ne használják e, ezeket az instrumentumokat. Na most, ami a kettes pillért illeti, és az egyes pillért illeti, az én szempontomból, például azt hiszem a referencia e, arról szólt, vagy egy, ugye, hogy a csatolt kifizetések, ahol a természeti erőforrások korlátozottak. Nos, mit tudunk tenni ilyen esetekben, hogy növekedjen a versenyképesség? Itt a gazdák számára lehetővé kell tenni, hogy olyan helyzetben is életben tudjanak maradni, ahol egyébként a piaci kondíciók ezt lehetetlenné tennék egyéb esetben. Tehát meg kell próbálni kompenzálni őket, és meg kell, tehát lehetővé kell tenni számukra az életben maradás, de nem, nem ez a legfontosabb módja a versenyképesség növelésének. Mindig az a helyzet, hogy ugye a, a, a, ugye a professzorok csak ö, prédikálnak, de ha a professzorok az én hely, helyemben lennének, akkor mit csinálnénak, mondja a gazda. Nos, a reformmal kapcsolatban az a véleményem, hogy nem eléggé bátor. Miért? Mert rengeteg pénzügyi forrást a közvetlen kifizetésekhez kapcsoljuk, amelyek szerintem ugyan jó dolgokat is művelnek, jó eredményük van, azonban ez, ezekkel nem arra ösztökéljük a gazdálkodókat, hogy hatékonyan és fenntarthatóan ö, folytassák a tevékenységüket. Tehát, hogy, hogy középtávon is versenyképesek és életképesek maradjanak. Tehát szerintem el kéne vonni ezeket a pénzösszegeket a közvetlen kifizetésekből, és olyan közvetlen szakpolitikai instrumentumokra kéne összpontosítani a pénzt, amely jobban odahatna a mezőgazdaság kívánatos irányú fejlődéséhez. Tehát szerintem nem olyan bátor, tehát nem olyan el, ambiciózus ez a reform csomag, mint ahogy szeretném. Na most, ami pedig a közjó érdekében hozott áldozatokat eh, illeti. Nos, ez pontosan olyan kompenzációt szabad csak adni, amely va, ami valóban kompenzálja a gazdát azért, hogy a közjót szolgálja bizonyos extra erőfeszítéssel vagy költségekkel. Tehát bizonyos forrásokat át kéne csoportosítani a közvetlen kifizetések területéről egyéb szakpolitikai irányokba, mert hiszen 20 év múlva nem szabad, hogy arról vitatkozzunk, hogy mit csináljunk ezekkel a közvetlen kifizetésekkel. Itt most abba hagyom, és RV-re hagyom, hogy a kellemetlenebb kérdésekkel foglalkozzon. Alors, je vais essayer de compléter. Rendben van, megpróbálom akkor kiegészíteni a válaszokat. Ami az energiára vonatkozó kérdést illeti, a legfontosabb kihívás méghozzá világszinten az az, hogy számos kihívásnak kell megfelelnünk a foszilis energiaforrások véges, mi volt a, a globális felmelegedés, a környezetvédelmi kihívások. Tehát, hogyha bármilyen politikáról beszélünk, mondjuk a bioüzemanyagokkal kapcsolatos politikáról, akkor nem csak a mezőgazdasági aspektusokat kell figyelembe venni, hanem a környezetvédelmi és egyéb aspektusokat is. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az első generációs bioüzemanyagok meg fogják oldani a problémákat, hiszen még csak az első generációs bioüzemanyagoknál tartunk, ráadásul arra is oda kell figyelnünk, hogy mindazok a földterületek, ahol bioüzemanyagot állítunk elő, azokat már ugye kivesszük abból a körből, ahol élelmiszert lehetne megtermelni. Ami Európát illeti, illetve az Európai Uniót illeti, az a legnagyobb nehézségünk most, hogy körülbelül 40 évig működött egyfajta mezőgazdasági termelési rendszer, ami remekül működött. Tehát nagyon sok ideig ki lehetett válogatni a legjobb gabonákat, mondjuk azt a búzát, amely a legnagyobb szemeket adja, és így folyamatosan növekedett a termelés, egyre jobb termékeket tudtunk előállítani, csak hogy most a a túltermelés és az intenzív gazdaság már kezdi mutatni a negatív oldalait is. Tehát most már sokszor azt látjuk, hogy inkább a helyi lehetőségeket kellene felhasználni, és um, az intenzív gazdálkodásnak most már látjuk, hogy rengeteg negatív hatása van. A peszticidek alkalmazásával kapcsolatban szintén látjuk most már a problémákat, és azt, hogy milyen integrált kártevő írtást lehetne megvalósítani, szintén át kell gondolnunk. Tehát számos esetben új és innovatív megoldásokra volna szükségünk. Ezért mondtam azt, hogy mind a köz, mind a magánszféra kutatóit be kell vonnunk a mezőgazdasági munkába, csak akkor tudjuk elérni, hogy egyrészt megmarad a versenyképesség és a termelékenység, másrészt a környezetvédelem sem károsul. Ami a diversifikációt illeti, elnézést kérek, hogy nem sorban válaszolok a kérdésekre, tehát ami a diversifikációt illeti, úgy vélem, hogy eh, ahogy haladunk az időben és ahogy folynak a viták, egyre jobban ismerjük majd a lehetőségeket, illetve az ezekkel kapcsolatos finanszírozási lehetőségeket, a támogatásokat, mondjuk valószínűleg nem lesznek elégségesek ezek a források, még újabb források után kell néznünk, és azt is meg kell néznünk, hogy milyen környezetvédelmi jellegű szolgáltatásokat lehet nyújtani, itt különösen a vízzel kapcsolatos problémákra gondolok tehát ami a költségvetési kérdéseket illeti, más költségvetési irányokban is kell gondolkodnunk, nem csak és kizárólag a mezőgazdaság költségvetésére kell szorítkoznunk, bár ez lehet, hogy nagyon újító jellegű megjegyzés volt, de valószínűleg ezekre is szükség lesz. A versenyképességet egyébként sokszor összetévesztjük a termelékenységgel. A versenyképesség mind a mezőgazdaság, mind pedig az élelmiszeripar számára azt jelenti, hogy el tudják adni a terméküket. Tehát nem arról van szó, hogy mindig több búzát, vagy mindig több tejet kell előállítani, hanem csak arról van szó, hogy amit megtermelt az adott gazda, azt el tudja adni, és ez megfelelő bevétel tudjon neki biztosítani. Úgyhogy a versenyképesség nem feltétlenül azt jelenti, hogy növeljük a termelékenységet inkább nagyobb hozzáadott értékre, különleges és jól felismerhető termékekre kell törekednünk. Elhangzott egy kérdés azzal kapcsolatban is, hogy egyre kevesebb a megművelhető terület itt Európában, illetve hogy az alacsony szintű támogatási szintek hozzájárultak ahhoz, hogy csökkennek a mezőgazdasági területek. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez az összekapcsolódás létezik. Azt hiszem, hogy általánosságban egész Európára jellemző, hogy voltak olyan esetek, ahol már nem volt megfelelő a termőterület, és ezért hagyták ott abba a termelést, illetve, hogy valamilyen más tevékenység, amely jövedelmezőbb volt, megjelent az adott területen, és többen átálltak erre a másik ágazatra, a mezőgazdasági termelést hátrahagyva. Természetesen tudom, hogy vannak olyan országok, ahol alacsonyabb a mezőgazdasági támogatás, de úgy vélem, hogy ez nincsen közvetlen kapcsolatban azzal, hogy mely tagállamokban alacsonyabbak vagy magasabbak a hektáronkénti támogatások. Szerintem a földek kérdését a megfelelő föld politikával lehetne megoldani. Ami a hallisztet illeti, itt megjelent a FAO-s 70%-os adat, hát ez a FAO hivatalos adata, ezt meg is lehet nézni a honlapjukon. Amennyiben a FAO honlapján ez van, akkor ez nyilván pontos adat, de ez így önmagában nem értelmezhető. Inkább azt kell mondanom, hogy minél kevesebbet pazarolunk el, annál kevésbé kell majd a termelékenységet mindenáron növelnünk. Tehát nekünk közgazdászoknak, akik itt vagyunk az asztal körül, az az általános véleményünk, hogyha a hulladékot és az elpazarolt élelmiszert tudjuk csökkenteni, akkor nem lesz annyira szükség arra, hogy a termelékenységet növeljük. Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy mindenképpen növelni kell a termelékenységet. Egy brit tanulmányra szeretném felhívni a figyelmet, amely a teljes termelési láncban nézte a hulladék és az elpazarolt élelmiszer mennyiséget, és azt találták, hogy az elmúlt években 10%-kal növekedett ez a hulladék. Hát, hogy honnan jött ez? Ez egyrészt a közbeavatkozásának köszönhető, másrészt pedig az egyének magatartásának a megváltozásának tudható be, ugyanis a, a gyermekeket és hát általánosságban a polgárokat jobban tanítják arra, hogy nem szabad pazarolni, hogy oda kell figyelni arra, hogy minél kevesebb élelmiszer kerüljön a szemétbe. Köszönöm szépen! Anania és Giomár uraknak köszönjük az előadásokat, köszönjük a válaszokat, most lezárhatjuk az első témát, most pedig Annette Freibauernek fogom megadni a szót a Fontunen intézet nevében. Ő a klímaváltozással és a mezőgazdasággal kapcsolatos változásokkal foglalkozik Németországban. Ezután pedig Alan Buckwellnek fogom megadni a szót az Imperial College képviseletében Londonból ők lesznek azok a hozzászólók, akik a fenntartató fejlődésről szólnak majd, utána pedig kérdések következnek. Azt fogom kérni a hozzászólóktól, hogy fejenként 10 percben mutassák be a témájukat, ezután pedig 30 perc áll majd rendelkezésre válaszokra és kérdésekre. So, so now, um, hello everybody. Mindenkit üdvözlök. Tíz percet kaptam arra, hogy nagyon konkrét megoldások azokkal próbáljam összhangba hozni a mezőgazdasági termelést a környezetvédelemmel. Először is, mik a nagy kihívások, amelyek előttünk állnak, ugye 2020-ra nézve egyrészt, és hogy az adott időhorizonton belül tulajdonképpen világossá vált, hogy különösképpen a környezeti kihívások sokkal nagyobbak, mint néhány évvel ezelőtt gondoltuk volna, új minőségi változások előtt állunk, a biodiverzitás csökken, és a klíma változik. Ugye a két fokos emelkedés plafon majd, hogy nem tarthatatlannak látszik. Tehát ezek a visszacsatolások azt jelentik, hogy gyorsulnak a változások, tehát ami a reakcióinknak is gyorsulniuk kell. Az a fontos tehát, hogy a termelés, a, elsősorban a mezőgazdasági termelést összhangba kell hozni a közjó érdekeivel. Ide tartoznak ugye a klímaváltozások kapcsolatos kihívások, az erőforrással kapcsolatos korlátok, ugyanakkor növekvő élelmiszer ellátás és fogyasztás körülményei között. Ugyan, tehát ilyen, ilyen körülmények között kell a köz jó érdekében bizonyos változásokat, korlátok között tartani. Gondolok itt a vízminőségre, a, a talajminőségére és a levegő minőségére egyaránt növekszik a, az, a, a labilitás, az instabilitás, ö, kockázatok növekednek, és ezek közepette kell megfelelő kockázatkezeléssel foglalkoznunk ezen a területen. Nézzük meg, hogy a közös agrárpolitika reformjával kapcsolatban mit mondhatunk. világosan felismertük a kihívásokat, de sajnálatos módon a jelenlegi reform javaslat bizonyos nagyon fontos elemeket egyszerűen kihagy. Pedig világos jövőképünknek kell rendelkeznünk, hogy 2020-ra hova akarunk eljutni a európai mezőgazdaság területén. Mérhető cél számokat kell magunk elé kitűzni, amelyek ambiciózusak, látóak kell, hogy legyenek. Amit még hiányolok, az, hogy a fenntarthatóság, illetve a gazdasági hatékonyság és hatásosság szempontjából megvannak-e vajon a kellő forrásaink, pénzügyi forrásaink. Tehát ugye óriási papírhalom áll előttünk, különféle direktívákat látunk magunk előtt, amelyek lehetőségeket adnak számunkra, de lehetővé teszik ugyanakkor a tagországok számára, hogy ugyanúgy folytassák a működésüket, mint eddig. Tehát valahogy ösztönözni kellene az átlépést, a fejlődést. Ez azt jelenti, hogy világosá kell tenni, hogy a jó lehetőségeket valóban kihasználjuk. Milyen, milyen célokat lehetne tehát ö, elérni 2020-ra? Bizonyos minimum standardeket ö, kellene kitűzni, hogy megakadályozzuk a business as usual, vagyis hogy a minden változás nélkül folyjon tovább az élet. A az energiát jobban kell felhasználnunk. Elsősorban a műtrágyákat, nem csak a nitrogén tartom, másokat is, ö, ugye 10-30%-kal csökkenteni kellene a felhasználásukat. Ez nem fog kihatni a, a termésre. A talajeróziót is csökkenteni kell, máskülönben képtelenek vagyunk a termés átlagokat fenntartani. Tehát a talajmenedzsmentre nagyon oda kell figyelnünk a jövőben. A széntartalom megtartása nagyon fontos. És, mert a biodiverzitást, a sokféleséget szintén fenn kell tartanunk. A klímaváltozásra térnek át. Ugye a zöld házhatású gázok kibocsátás akár 20%-kal csökkenteni kell. Az erdő telepítést fenn kell tartanunk. Most nézzük a részleteket a reforma kapcsolatban az első pillér számomra úgy tűnik, hogy business as usual, vagyis hogy nem nagyon történik változás. Sajnos a zöldülési célkitűzés sajnos nem túl ambiciózus, tehát nagyon kérdéses, hogy ezáltal ö, tényleg növeljük-e a közjó mennyiségét. Nagyon nehéz persze ezt ö, kvantifikálni, számokban megfogalmazni, de egyszerűen például Németország számára szempontjából semmilyen ö, konkrét a bázis az alapvonalhoz képest mérhető célkitűzéseket nem tudtunk megfogalmazni. A klímaváltozással alig foglalkoznak ebben az iratban. Vannak persze jó elemek is. De vannak bizonyos kiskapuk, amelyeket ki lehet használni, és amelyeket be kellene tömni. Például a föld tulajdonlása kapcsolatosan mutatnék rá egy-két dologra. Az ökológiai fókusz területek, az is egy jó ötlet, azonban nem eléggé világosak a célok, hogy a ökológiailag értékes csatornák, koridorok, területek hogyan függnek össze, kapcsolatok össze a biodiverzitás növelésével. Tehát vannak jó elemek, de nem eléggé nagyok a célok plusz minimum standardeket kellene meghatározni a klímaváltozással és a biológiai sokféliség fenntartásával kapcsolatban. A nitrogén, a foszfor kérdéset, kérdést az állattartással, illetve a növénytermesztéssel jobban összhangba kéne hozni, hiszen a klímaváltozás például a mm, csatornázottsági ellátottsággal való összefüggésben ad igen komoly feladatot számunkra. Minden régió más és más, tehát az, a, ezekkel a lépésekkel kapcsolatos költségek is változni fognak, ezért van szükség a megfelelő kiegyensúlyozottságra, azonban a jelenlegi közvetlen kifizetések rendszere ezt nem teszi lehető. V. Tehát lassacskán a közvetlen kifizetéseket csökkenteni kéne, és inkább célorientált támogatásra kell áttérnünk. Na most a második pillérben is ugye itt a 20-25 százalékról beszélünk a teljes büdzséhez képest. A, eddig a biodiverzitást és a vízpolitikára jó hatással volt a kettes pillár, azon, pillér, azonban túl sok a bürokratikus akadály és a teher, és ezért nem bizonyult elegendőnek a biodiverzitás megfordítására, illetve a környezet minőségnek fenntartása szempontjából sem ö, bizonyult eléggé hatásosnak. Hogy a második pillérben valóban elérjünk valamit, a nemzeti prioritásokat jól eh, meg kell határozni, a tehát megfelelő ösztönzőket kell beépíteni a második pillérbe, hogy az országok mintegy ráharapjanak eh, az ezzel kapcsolatos feladatokra. Ami a klímaváltozást illeti, illeti, nos, sajnos rosszak a mér az intézkedések, azonban mert hogy ezzel a klímaváltozást nem tudjuk igazán csökkenteni, hiszen vannak bizonyos alig mérhető ö, ö, tényezők, például, mint a marginális gyep területek megtartása, stb. stb. Tehát itt valóban a klímaváltozásra kapcsolatos pénzügyi eszközök újra allokációjára van szükség, ahol a ahol a alacsony szén tartalmú technikákra kéne odafigyelni, a talajmegőrzésre kellene oda figyelni, a tudás átadás transferre kellene koncentrálni, illetve a különböző farnak az adaptív készségének a növelésére kellene odafigyelnünk. Tehát, hogy a lábnyomunkat, a környezetvédelmi lábnyomunkat csökkenteni tudjuk, és itt a kofinanszírozás is ki kell emelnünk. Sajnos az új reformban a kofinanszírozást csökkentettük, csökkentették, és ez ugye a 25 százaléknak a fennmaradását jelenti, a magasabb kofinanszírozásra lenne szükség a kiemelt területeken. Az úgynevezett zonális koncepció segítségével talán újra fókuszálhatjuk ezt. Tehát mik a konklúzióim? Az első konklúzióm az, hogy a jelenlegi reform javaslattal a kockázatok növekednek, és, és nem tartható a két fokos klíma, tehát a hőmérséklet növekedés. Jó kezdeti lépés ez, azonban nem elég ambiciózus a, a, a, a reform. És sajnos növekednek a kockázatok, növe, növekszik a bizonytalanság, és ezt nem tudja kezelni ez az új eh, reform. A klímaváltozást is a rossz eh, dobozba zártuk be. Ami mivel nem tudtunk a, ezzel a reformmal mindent meg oldani, hanem inkább csak felkészülünk a jövőbeni változásokba. Ezért kritikus kérdés az, hogy mérhető célokat kell kitűznünk 2020-ra, illetve még egy nagyobb időhorizontra nézve is és a közvetlen kifizetésekről inkább a célorientált támogatásokra kell áttérnünk, ugyanakkor egyszerűsíteni kell az administratív eh, terheket. Nem akarok mindent felolvasni, proaktív módon kell eh, az innovatív technikákkal az új kihívásokra megfelelni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Freibauer asszony és most átadom, megadom a szót a Bakual professzor úrnak. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen az elnökségnek, a bizottságnak és az Agri szakbizottságnak ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek a mai vitán. Figyelembe véve azt, amit már elmondtak a többiek, leginkább a fenntartató fejlődésre szeretnék koncentrálni, és a bizottsági javaslatra itt az EU-n belül szeretném azt megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak az előrelépésre. Úgy tűnik számomra, hogy a bizottság tulajdonképpen három opciót tálalt fel a kap reformmal kapcsolatban, és 2010-ben egy nagyon komoly konzultációt is végzett ennek az eredménye az új javaslat. Az első a kaptámogatások újrakiosztása, ez valóban kulcsfontosságú, és ez mindenképpen politikailag fontos változtatás, mindenképpen fontos, hogy a kapos támogatások újra kiosztása és elosztása jobb legyen. A kap rendszerét tehát mindenképpen meg kell változtatni, de ez önmagában nem lesz elégséges. A harmadik opció tulajdonképpen radikális reform, ez az egyetlen valóban olyan radikális megoldási lehetőség, ami felmerült itt az Európai Unión belül. Itt a közvetlen kifizetésekről és az első pilléres támogatásokról van szó. A kapa kapcsolatos konzultációnál ez a harmadik opció nem kapott túlzottan sok figyelmet. Egyébként nagyon sok tagállam legtöbb érdekelt fele, hogy így mondjam, elutasította ezt a harmadik opciót, és felmerült a kérdés, hogy egyáltalán a két pilléres káppal mit tegyünk. Nagyon sok kritikát kapott a bizottság, hogy nem eléggé ambiciózus, de hát hogyan tudnánk akkor jobbak lenni? Tulajdonképpen három témáról van szó, az egyik az újrakiosztás, erről többet már nem is fogok mondani, a második a káp zöldebbé tétele, és hát már csak 9 percen van, úgyhogy meggondolom, hogy miről fogok fogok beszélni. A harmadik téma pedig az, hogy célzottabbá tegyük a támogatást három, illetve öt opció lehetőségével az aktivitást megnézzük, a maximalizáljuk a nagy kifizetéseket, a fiatal gazdákat jobban támogatjuk, a marginális régiókat jobban támogatjuk, illetve a kis gazdaságokat is. A konzultációból is kiderült, hogy nincsenek olyan új strukturális lehetőségek a kapon belül, amiket a bizottság javasolna, úgyhogy a legfontosabb strukturális változtatás egyelőre a kap zöldebbé tétele. De hogyha semmi jelentőset nem változtat, javaslatunk a KAP zöldebbé tételével kapcsolatban, akkor fogunk előrelépni. Ami a vidékfejlesztést illeti, itt nagyon komoly célkitűzések vannak, vízvédelem, klímavédelem és a biodiverzitás védelme, de nagyon kevés egyéb részletet találunk itt. Megvan a kockázata annak, hogy mindezeket a reformokat majd egyszerűen elsöpri a költségvetési tárgyalás, úgyhogy valóban tartanunk kell arról, hogy a greening, az öldöbététel nem fog megfelelőképpen megvalósulni az első pillérben, mert meg kell néznünk, hogy a két pillérben mennyi forrásra van szükség annak érdekében, hogy tényleg zöldé tegyük ezt a két pillért. És sajnos attól kell tartanunk, hogy ugyanannyi támogatást kap kap majd a káp, mint eddig, tehát ugyanannyi pénzt, vagy pedig kevesebbet. Úgyhogy jó lenne, hogyha egy kicsit jobban meg tudnánk indokolni, hogy miért van szükség több pénzre. Egyáltalán meg kell kérdeznünk azt, hogy miért kellene zöldebbé tenni a kápot, ugyanis nagyon sokan a gazdák közül azt mondják, hogy már eléggé zöld ez a káp, nem kell ezt tovább zöldíteni. És most hallottuk, az imént Anettől, hogy a káp zöldé tételének milyen komoly kockázatai vannak a az üvegházgázok, a talaj szerves anyagtartalma, a talaj erózió tekintetében, és hogy nagyon komoly kockázatai vannak a túlzott zöldítésnek. Európa legfontosabb politikáinak arra kell irányulnia, hogy mindenki számára hatékony és érzékeny politikai megközelítés legyen a KAP zöldebbé tétele, mert a kritikai jellegű európai forrásainkat mindenképp meg kell védenünk. Az elmúlt évtizedben a kutatók is egyetértettek azzal, hogy nem csak piaci jellegű szolgáltatásokat nyújtanak a gazdák és az erdészek, és vannak olyan szolgáltatások, amelyeket csak ők nyújtanak, és ez a legtöbb tagállamra igaz. A különböző ökoszisztéma jellegű szolgáltatásoknál vannak piaci és nem piaci jellegű szolgáltatások, úgyhogy egyáltalán nem kell meglepődnünk azon, hogy a környezetvédelmi forrásainkat nem tudjuk egyszerűen megfelelően megvédeni. Együtt kell dolgoznunk a kormány oldallal, illetve a civil szervezetekkel is, és sajnos magának a kápnak a támogatottait is meg kell győznünk arról, hogy zöldebbé kell tenni a kápot. De egyáltalán hogyan tudnánk ezt zöldebbé tenni? A status quo, illetve az elmúlt 20 év tulajdonképpen már arról szólt, hogy hogyan lehetne zöldé tenni a kápot, az elmúlt húsz évben úgy gondoltuk, hogy a kettes pilléren keresztül, tehát egy regionális szintű, önkéntes, társfinanszírozott, több éves, monitorozott és felülvizsgált programon keresztül. Így tehát a vidékfejlesztési jogalkotásban már nagyon sok minden tulajdonképpen megtettünk. Most a mezőgazdaságilag fontos, illetve természetileg fontos, különösen fontos régiókra gondolok, mert ezekre kell alapvetően odafigyelnünk. De a második pillér zöldebbé tétele nem volt hatalmas siker, ez túlzottan bürokratikus, ez túlzottan összetett, és ez tényleg az. Ráadásul olyan társfinanszírozásra van szükség, ami sok tagállam részéről nem megengedhető, és a jövőben valószínűleg még kevesebb lehetőségük lesz a tagállamoknak, hogy a társfinanszírozás rájuk rót részét ki tudják fizetni. És hát a társfinanszírozásnál, ugye, hogyha a tagállamok képtelenek ezt kifizetni, akkor nem lesznek indokoltak arra, hogy ezeket a projekteket megvalósítsák. A csolos javaslat azt mondta, hogy folyamatosan növelni kell a kettes pillért, de nem tudom, hogy ez eljutott-e a végére, ez a javaslat, mert a társfinanszírozás miatt ez egy kicsit most zsákutcába terelődött, és nem lehet tovább növelni. Akkor most nézzük az egyes pillér zöldé tételét. Tulajdonképpen arról a koncepcióról van szó, hogy egyszerű, univerzális, nem szerződéses jellegű, éves szintű akciókat kell megvalósítani. Szerintem ezt jól fogalmazták meg. Olyan mezőgazdasági eljárásokra van szükségünk, amelyek a klímát és a környezetet is figyelembe veszik és így kell megvalósítanunk egy magasabb szintű fenntarthatóságot ezeknek az alapelveknek a megvalósításával. Ennek a megközelítésnek az az előnye, hogy tulajdonképpen kihasználja a közös vonásokat, és egyelő bánásmódot tud megvalósítani a gazdák között, ráadásul ez egyszerű megoldás is. De azért fel kell tennünk azt a kérdést, hogy valóban a környezettel foglalkozó gazdák és szakemberek osztják ezeket az alapvetéseket ugyanis mindenképpen helyi szintű, hosszú távú gazdálkodási rendszereket kell figyelembe vennünk, úgyhogy ezekre célzottan kell a cselekvéseket megvalósítani. Ez most ez a nagyon fontos vita, amit le kell folytatnunk, egyáltalán tudjuk-e zöldebbé tenni az egyes pillért. Most nézzük meg, hogy mennyivel lehetne ezt zöldebbé tenni. A reformon belül van lehetőség egy tényleg radikális változtatásra, Tulajdonképpen a KÁP lehetőségek be, lehetőségeken belül 30%-a többet kellene a zöld megoldásokra fordítani, hiába van karácsony, nem hiszem, hogy ezt bárki is elhinni. Az egyes pilléren belül maguknak, a gazdáknak is rá kell jönniük, hogy itt a fenntartható környezet gazdálkodásra fogjuk fordítani ezt a pénzt. 30%-a a az egyes pillérnek az 2,5 milliárd, amelyet évenként a mezőgazdaságra és a környezetvédelemre lehetne fordítani. Tehát ez az, amit nyerhetünk ezzel a reformmal, de azért óvatosnak kell lennünk, mert hogyha ötszörösére növeljük 2,5-ről 12,5 milliárdra a támogatási lehetőségeket, akkor meg kell néznünk, hogy ezeket tényleg hogyan tudjuk zöld cselekvésekre felhasználni. Ez tulajdonképpen a csapda ebben a kérdésben. És magukat a gazdákat is meg kell győznünk, hogy a nehézségeket le kell győzniük, a fenntarthatatlan monokultúrákat meg kell állítani, a szerves anyag csökkenést, a talaj eróziót, a vízszennyezést csökkenteni kell, ezek valóban olyan célkitűzések, amelyeket itt mindannyian osztunk, és amelyekre Európai Uniós direktívák is vonatkoznak. Fontos, hogy olyan dinamikus és több éves vetésforgó rendszereket tudjunk kidolgozni, amelyek véget vetnek a statikus, évenként mindig ugyanúgy megvalósuló lehetőségeknek. De a diversifikáció is okozhat majd problémákat, és korlátozhatja a gazdák lehetőségét. Úgyhogy itt még nagy kérdőjelek vannak, hogy ezeknek az intézkedéseknek valóban mi lesz a haszna. Hát, hogyha megnézzük a bizottság munkáját, akkor szerintem eléggé szomorú, hogy nem készültek el a megfelelő hatástanulmányok. Lehet, hogy azért, mert előre tudjuk, hogy a hatások nem lesznek annyira pozitívak. A következő fontos téma a füves legelők megtartása. Az tény, hogy nem szeretnénk, hogyha Kelet-Európában megvalósulnak azok a negatív trendek, amelyek Nyugat-Európában megvalósultak az elmúlt évtizedekben, hogy a füves legelőket felszántották, és ezzel óriási CO2 kibocsátás valósult meg. Ez nagyon intelligens dolog, hogy ezt szeretnénk megakadályozni, de hát vannak itt is azért olyan negatívumok, amiket figyelembe kell venni. Tehát nagyon egészséges célkitűzések, az élőhelyek védelme mondjuk, az ökoszisztémák védelme, a gazdák megfelelő környezetvédelmi fellépése tényleg fontos, csak így tudjuk megvédeni a föld és víz forrásokat. de sajnos még sokkal tisztábbá kellene tenni ezt a helyzetet, és minél tovább megkapjuk a konkrét adatokat, annál jobb. Tehát minél hamarabb megvannak azok a káros gyakorlatok, amiket meg kell szüntetni, annál jobb. Véleményem szerint ezeknek a zöld intézkedéseknek a sikere attól függ, hogy valóban képesek vagyunk-e arra, hogy mindent újra kezdjünk, és mindent újra felépítsünk. Tehát az egyes pillért és a kettes pillér környezetvédelmi intézkedéseit és sémáit újra kell dolgoznunk. Tehát mindez itt van most az asztalon, és a bizottság kidolgozta a zöld lehetőségeket, de ez az is fontos, hogy a biogazdaságokat megfelelőképpen tudjuk támogatni. Hát ez nagyon jó. Azok a gazdák, akik valóban biogazdálkodást végeznek, ugyan olyan lehetőséget és támogatásokat kell, hogy kapjanak, mint mindenki más, és tulajdonképpen ezeket is a kötelező zöldítés egyik lehetőségének lehetne tekinteni. Az egyes pillér és a kettes pillér ugyanolyan fontos, mindenkinek lehetővé kellene tenni, hogy megfelelő zöld eljárásokat alkalmazzon, akik már ezeket alkalmazzák, azokat támogatni kell, akik még nem, azokat pedig ösztönözni kell erre. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ilyen struktúrált módon kell még megnéznünk a bizottsági javaslatokat. Elnézést kérek, kicsit tovább beszéltem, mint amint lehetett volna, de nagyon sok mindenről kell még beszélnünk annak érdekében, hogy a KÁP valóban előrelépésre legyen képes. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Bagwell úr. És most jöjjenek a kérdések. Bové úr, parancsoljon! Igen, nagyon nagy figyelemmel hallgattam végig a két hozzászólás, két kérdés sem lenne. Egyik hozzászólás sem szólt a közös agrárpolitika kihatása a környezetvédelmi kérdésekre vonatkozóan. Nos, a talajvédelem kérdésére például a baromfi eh, nevelésnél a nitrát termelés, amikor bekerül a talajba, az teheti a talajt. A közös agrárpolitika eh, jelenleg nem foglalkozik ezzel a problémával, ami igen súlyos. Szeretem az önök véleményét hallani erről. Aztán ami a zöldebbé tétel, a greeninggel kapcsolatosan, az első pillér úgy tekint, hogy támogatja a mezőgazdasági dolgozókat. A greening, illetve az ezzel járó támogatásnál ez elő fogja segíteni, ez segíteni fog a mezőgazdasági termelőknél? Most jelenleg az van, hogy az alapanyagnak az ára az alacsony. A támogatás az mindig a bevételekhez kapcsolódik. Az új változatnál e, ez a greening, ez hatásos lesz? Nos, nem szabad összekötni a termékek eladását a bevétellel. Ezáltal sok sokkal világosabb lenne a mezőgazdasági dolgozók támogatása a greeningen keresztül. Lájon úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Gratulálok a két előadónak, nagyszerű előadásokat hallottunk. Mind a ketten azzal a kihívással foglalkoztak, hogy az e- első pillér kizöldítése, ha ez a cél, akkor az sokkal hatékonyabban, hatékonyabb ö, lépésekkel, intézkedésekkel kell elérnünk. Az első előadásra kitérve elmondanám, hogy ha komolyan vesszük az első pillérben a fenntarthatóságot, akkor az lenne erre a választ, hogy itt a nutriens menedzsment, illetve az ezzel kapcsolatos költségvetési források segítségével tudnánk ezt elérni. Ugye Skóciában ugye az összes gazdálkodót érinti ez a kérdés, az úgynevezett ö, a gáz kibocsátás sok csökkentésével kapcsolatban a források jobb kihasználása lenne az az út, ahogy a, amivel a zöldülést jobban el tudnánk érni. Köszönöm szépen. Az kérdéseim Freiburg Irákhoz szólnak. Nos, miért akar engem úgy megfélemlíteni? Hiszen azt állítja, hogy politikailag tulajdonképpen a klímaváltozást tudjuk befolyásolni. Az az igazság, hogy a klíma ö, már nagyon megváltozott, de nem melegedett, hanem, hanem lehűlt olyannyira, hogy például a mi országunkban a mm, bizonyos termények ha háromnegyede elfagyott, és alig tudjuk etetni az állatokat. Na most hogyan tudnánk tehát inkább megmelegíteni a, a, te, a, a, a téli időjárásunkat? Nekünk inkább ez a fejfájásunk, nem pedig a a, a, a melegedés. Na most, a, ami a nitrogén nál kapcsolatos kérdést illeti, én nagyon is ellene vagyok ennek az ötletnek, amit hallottunk, hogyha csökkentjük a, a, a, a nitrogén terhelés, akkor bizony csökkenteni fogjuk a termés átlagokat is, aminek viszont súlyos kihatásai lennek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen megint, a Thank you and my thanks again. Um, there are so many questions, so I shall try and be brief. I was very Annyi kérdés van, de Baka professzor felvetésére ö, szeretnék reflektálni, hogy ö, tulajdonképpen milyen káros intézkedésekre gondolt, és a másik kérdésem, hogy hogy az úgynevezett zöld gazdálkodással kapcsolatosan ugye azt szeretném elmondani, hogy bizonyos vidékfejlesztési sémákba bevonhatnánk a gazdálkodókat, amelyekkel a zöldülést elérhetnénk, és a, ami pedig a költségvetése kapcsolatos megjegyzéseit illeti, nagyon egyetértek a megjegyzéseivel. Én nagy reményeket táplálunk a bizottság által idézett számokkal kapcsolatban, de nem tudom, hogy a jelenlegi klíma esetében félő, hogy ennél tovább nem mehetünk, ami pedig a retrofittinget illeti, hattal elvárások ö, állnak fent a nagy közönség, tehát a népesség részéről, de sajnos nincsenek meg ez az anyagi erőforrások. Szikierszki úr. Köszönöm szépen. A reformban beszélünk a CO2 kibocsátásról és egyéb környezetvédelmi kérdésekről, mint amilyen a biodiverzitás beszélünk lepkékről, madarakról, de két nagyon fontos elemről nem, a talajról és a vízről. Ez az első dolog, amit szeretnék elmondani. A második pedig az, hogy a versenyképességet megemlítsük. A hatékonyság ugyanakkor nem egyértelmű a versenyképességgel, és a versenyképesség sem az intenzitás növelésével. Az viszont igaz, hogy a gazdák szemszögéből nézve, hogyha termelésről beszélünk, akkor elsősorban bevételről beszélünk. Azt azért szeretném megkérdezni, hogy létezik-e egyáltalán európai mezőgazdasági modell. Ugyanis a káp zöldítése akkor teljes mértékben ki fogja zárni az intenzív gazdaságokat. akkor most két irány közül kell választanunk, hogy intenzív mezőgazdaságot, vagy pedig zöld mezőgazdaságot szeretnénk? De ebben a választásban azt se feledjük el, hogy egyre több élelmiszerre van itt szükség, és hogy világszinten versenyképesnek kell maradnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lincsák úr. Köszönöm szépen. Köszönöm a előadásokat. Rá szeretnék rá szeretném hívni a figyelmüket egy tényre. A kapreform megtárgyalásán során a biztos úr és a szakértők azt mondták, hogy a gazdáknak nem kellene félniük a reformtól, mert nagy részben a mai napon is rendelkeznek nem megművelt földekkel, tehát amelyekre kaphatnak támogatásokat. Nos, ez a mechanizmus nem nagyon fog megváltozni, ugyanakkor nagyon sok administratív terhet fog róni a termelők számára, ugyanúgy, ahogy a tagállamok administratív szervei számára is. Én szeretném, hogy ezt megvitassuk, ezt a kérdést. Egyrészt egy olyan megoldást indítunk útnak, amelyet kritizálni fogják a gazdák, másfelől a funkcionál, a tisztség, tisztségviselők és a szakértők is mutatják, hogy mennyire nem alkalmazható ez a módszer. Nem látok más jelentkezőt, de igen, ott hátul, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a kezdeményezést. Köszönöm szépen az előadóknak, hogy a különböző témákat is felvetették és megtárgyaltak. Egy kérdést szeretnék felvetni, ugyanakkor nem gondolom, hogy most tudnának válaszolni erre. Nagyon egy oldalúnak tűnik a mezőgazdasági termelés fogalma, ugyanis a jövőben már nem csak erről lesz szó. Nem szabad szem elől veszíteni a biztonságos élmiszerellátás, az alapanyagellátás illetve az energiafelhasználás kérdéseit sem. Itt vannak tehát ezek a problémák. Hogyan oldjuk meg a feltörekvő országok problémáját az Európai Unión belül, ahol egy zöld forradalom zajlik új technológia felhasználásával, ahol sokkal jobb környezetbarát módon nagyobb termelés, nagyobb jövedelemhez juttat, és versenyképesebbé tesz. Oda kell figyelni a természeti erőforrások megfelelő felhasználására. Az első kérdés az, hogy az intézkedésekkel csökkenthetjük a éghajlatváltozásra gyakorolt hatást? Vagy azok az intézkedések, amelyeket bevezetnénk, azok azokkal tudunk harcolni az éghajlatváltozás ellen? Mert sokat beszélünk az éghajlatváltozásról, de nem tudjuk, hogy hogyan lehet az ellen harcolni, és nem csak az ég, a üvegházhatás kiváltó gázokról van szó, hanem olyan technológiákról, a felhasználásról van szó, amelyik eh, eh, gátolják eh, az éghajlatváltozást. Három dolgot kell megfelelően használni. A talajt, Európa különböző részein nagyon súlyos problémák vannak a talaj minőségével kapcsolatosan. Szerves anyagot kell a talajra vinni, nitrogént például. Aztán ott van a, a vízforrások felhasználása, ez problémát okoz legalább Kelet-Európában, és aztán hogyan lehet a genetikai forrásokat felhasználni? Ez egy másik probléma. Annak érdekében, hogy tovább tudjunk lépni a következő szakaszra. Itt vannak az adatok, rendelkezésre állnak, én nem várom el, hogy most válaszoljanak ezekre a kérdésekre, én csak azt szeretném, hogy tartsák szem előtt, amikor beszélünk majd a kiegészítő intézkedésekről a, és a közös agrárpolitikáról. Én azt hiszem, hogy a bizottság mindent megtett, minden lehetőséges, lehetséges megtett annak érdekében, hogy kezelje ezeket az új elemeket 2012-2020 között időszakban, a kutatást, az innovációt támogatja kellő mértékben, és figyelembe kell venni a, a kutatásokat és a biotechnológia vívmányait a mezőgazdaságban. Köszönöm szépen a román eh, mezőgazdasági miniszternek, aki az utóbbi kérdést feltette, és most át szeretném adni a szót az előadóknak, Freibauer asszonynak és Bakwell úrnak. Válaszoljanak a kérdésekre. Köszönöm szépen. Nagy, nagyon jó kérdéseket kaptunk. Meg három csoportba osztanám őket. Az első, az első pillérrel kapcsolatos. A, amelyek ugye azért ö, fizetik a farmereket, hogy nem is termelnek esetleg semmit. Lehet, hogy rosszul látjuk azért ezeket a közvetlen kifizetéseket, hiszen nem saját földjén dolgozik a gazdálkodó, és ugye a bérleti díj hamar követi a direkt kifizetéseket. Tehát a direkt kifizetések nem a, a gazdálkodók zsebét ö, tömik, hanem a föld tulajdonosokét. Na most látunk ezekre példát, például Németországban is, tehát a direkt kifizetések, közvetlen kifizetések hát szerepe nem olyan világos emiatt. A másik kérdéscsoport az intenzifikáció. Amivel ki lehetne ugye békíteni a a mezőgazdasági termelést a környezetvédelemmel, az nem az intenzifikáció, hanem a több tudás, a jobb technikák, tehát a technológia intenzifikálása. Az intenzifikáció azt jelenti, hogy kevesebb forrással többet tudjunk termelni, és ennek az a plusz hatása is lenne, hogy kevésbé lennénk kiszolgáltatva az egyes, egyre szűkülő erőforrásoknak, és egyébként mellesleg csökkenteni is a klimatikus hatásokat. Egyébként az összes emissziónak ugye 20-25 százaléka kapcsolható a mezőgazdasághoz, illetve az élelmiszertermeléshez, tehát ez egy nagyon fontos kérdés. A harmadik pedig a regionális úgynevezett forró pontokra, hotspotokra vonatkozik, ugye ahol nagy nutriens feldúsulás, tápanyagfeldúsulás tapasztalható. Nos, itt a tápanyaghoz kapcsolódó költségvetési módszerekre kell odafigyelnünk, mert ugye, hogy egyszerűen átvándorol a tápanyag egyik helyről a másikra, erre már találunk példákat. Még mindig nagy lehetőséget láttok a jobb tápanyag felhasználás növelésében, mert hiszen a a különféle zagy folyadékokban, illetve állati trágyában nagy lehetőségeket látok, mert hiszen van, ahol 75%-os tápanyag veszteséget tudunk regisztrálni a feldolgozási lánc során. Nagyon fontos lenne, hogy ezt, ezt az elvesző nutriens mennyiséget vissza tudjuk táplálni a talajba, és végső soron a terményekbe. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Több kérdésre szeretnék reagálni. Ugye Bové úr azt kérdezte, hogy nem lenne jó, hogyha a hogy a farmereknek jobb lenne, hogyha az eladott termékek alapján ö, támogassuk őket, és ez ugye magasabb környezetvédelmi sztenderdek irányába is hatna, hiszen az organikus termelés tökéletes példája annak, hogy nagyon jól működött a ö, piaci szegmentáció, mert hiszen rá tudjuk ébreszteni a vevőket, hogy magasabb minőségű és környezetvédelem szempontjából is magasabb értéket képviselő termékeket vegyenek és tudnak venni. Azonban az alapvető probléma az, hogy az a környezet az egy hatalmas ö, piaci kudarc. Tehát amikor itt a közjóról prédikálunk, egyszerűen a piac ezt nem hajlandó elismerni. Ezért kell olyan intervencióra, méghozzá közpénzekből finanszírozott közbelépésekre van szükség, amely ezt ki tudja el ellensúlyozni ezt a piaci hatást. Tehát megpróbáljuk ugye a széncsapdát piacosítani, a vízgazdálkodást piacosítani. Ez az alapkérdés tehát. És azt hiszem, hogy az összes előadó egyetértett abban, hogy a kapnak komoly szerepet kéne játszani abban, hogy ezeket a kiadásokat finanszírozza, mert a szabad piac nem fogja megfizetni eh, ezeket a pluszokat, ezeket a közjavakat. Tehát bizonyos indikátorokat kell kitűzni, ami jó, de eddig sajnos negatív ö, mesével állunk szemben, romlik a vízmennyis, romlik a vízminőség, romlik a légminőség, ö, növekszik a, a, a, növekednek az emissziós ö, számok, tehát nincs is értelme erről vitatkozni, arról lehet vitatkozni, hogy hogyan lehet ö, megfelelően ö, premizálni a gazdákat, hogy a zöldülés irányába mozduljanak el. Igen, hogyha az úgynevezett free pass politikát nézzük, igen, ne, ne próbáljuk elgáncsolni ezt, hiszen a organikus mezőgazdaság szempontjából szempontjából is a jó példát kell követni, hiszen már elindultak sokan ezen az úton, potenciálisan ugye benne foglaltatik ez a lehetőség is a reformtervben. Nincs abban semmi rossz, hogyha megfizetjük azokat, akik jó gyakorlatokat ö, folytatnak, ami a rossz dolog lenne, hogyha azokat is premizálnánk, akik nem hajlandók ezeket az áldozatokat meghozni. És itt elérünk ugye a költségvetési kérdésekhez. Hogyha elfogadják az én logikámat, hogy a zöldülés a legfontosabb kérdés itt, és ha az derül ki, hogy a zöld szervezetek végül is azt mondják, hogy ez egy, ez egy üres lufi, és nem tudunk semmi jót kihozni ebből, és hát mit tudom én, 12 milliárd eurót szórunk el, esetleg el nem ért célokra, akkor nagy a baj, tehát ezért mondom, hogy nem jó azt mondani, hogy a CAP büdzsé elégtelen, mert hiszen az első két előadónk is nagyon jól bemutatta, hogy ez a, a 70 százalékos alapkifizetésnek nincs megfelelő alakja. Nos, ez, ez egy kompenzáció azért, mert az 1990-es években ugye leszorították az árakat, most magasabbak az árak, tehát ez egy olyan logika, amelyet fel kell, hogy váltson egy erősebb és konzekvensebb logika, de, és biztosítanunk kell, hogy valós eredmények születnek ezekből a plusz pénzekből. Na most, ami pedig az egyik pol, ö, lengyel ö, megjegyzést illeti, hogy biztosítsuk-e a a, a gazdálkodókat, hogy a, ez a zöldítési technológia nem olyan nagy ügy, hiszen már igen, igen sok, sokan már amúgy is zöldebb technikát vagy. Nos, itt, a, itt, itt, itt, itt, itt, itt nagyon óvatos kiegyensúlyozási politikára van szükség, hogy lene beszéljük a gazdákat arról, hogy tovább zöldítsék a technikáikat. Nos, szerintem a a zöldülés az a megfelelő irány, de ö, vigyázzunk, nehogy elrontsuk, mert hiszen jól is lehet, meg rosszul is ö, el lehet ezt indítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Bakler úr és Freibauer asszony, és most Szavalinszke Katarzynához szólok, aki Lengyel eh, Tudományos Akadémia tagja, és eh, Mr. Jesus González Regidor, a Madridi Komplutencia Egyetem tagja, hogy eh, vezessék fel a témájukat a kiegyensúlyozott területfejlesztésről. Parancsoljanak! Thank you very much. Nagyon köszönöm. A kollégámmal azt beszéltük meg, hogy én a vidéki területek fejlesztésének kiegyensúlyozottságára fogok koncentrálni. Jesus kollégám pedig azokkal a részletekkel foglalkozik majd, amelyek más aspektusokra vonatkoznak. Úgy vélem, hogy először is az a legfontosabb kérdés, hogy mit jelent a vidékfejlesztés helyi megközelítése. Úgyhogy nem szeretném itt hagyni ezt a kérdőjelet, mindjárt meg is válaszolok erre a kérdésre. De előbb még nézzük meg, hogy milyen más kérdések vannak, hogy kiegyensúlyozott vagy kiegyensúlyozatlan a vidéki területek fejlesztéseit Európában. Utána megnézzük, hogy a mezőgazdaság és a vidékfejlesztésnek milyen helyi aspektusait kell figyelembe vennünk. Végül, de nem utolsó sorban arra fogok koncentrálni, hogy a kiegyensúlyozott területfejlesztést hogyan lehet a gyakorlatban megvalósítani. Nézzük a területi alapú megközelítést. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a politikák nem ágazatokra, hanem területekre alapoznak. Ez triviálisnak tűnik, de ez óriási különbség az amerikai megközelítés egyáltalán nem veszi figyelembe a terület alapú aspektusokat, csak az ágazatokra koncentrál. A leginkább ígéretes ágazatokat támogatja az Egyesült Államok, és a területet egyáltalán nem veszi figyelembe. Itt az EU viszont inkább a terület alapú megközelítést alkalmazza, itt mondjuk kisebb is a mobilitás, mint Amerikában tulajdonképpen a vidéki területeket funkcionális területeknek kell tekintenünk, itt ugyanis az, az administratív jellegű egységeken és régiókon túlmutat ez a probléma, tehát az adminisztratív szinten meghatározott régiókat nem mindig követik a különböző problémák. A területalapú megközelítésnél nagyon fontos, hogy a kezdeményezések helyi szintről is elindulhassanak, tehát hogy a bottom megközelítés is alkalmazza, alkalmazható legyen, és hogy a helyi szintet is bevonjuk a döntéshozatalba így a lehető legjobban ki lehet használni a helyi szintű potenciált, beszéljünk akár emberi erőforrásról, akár földterületről, akár tőkéről. Csak így tudjuk a földterületet megfelelőképpen kezelni. Úgy gondolom, hogy Gyomár úr is kitért már erre a kérdésre. a földterületek megfelelő felhasználása mindenképpen fontos, de hát egyszerre egy területen nem lehet mezőgazdaságot és turizmust is megvalósítani, úgyhogy mindenképpen prioritásokra van szükség, és meg kell néznünk, hogy melyik terület mire alkalmas, ezt is jelenti a terület alapú megközelítés. Úgy véljük, hogy ez a terület alapú megközelítés tehát a jó megközelítés, és a kiegyensúlyozatlan helyzeten kell változtatnunk. Hogy miért kiegyensúlyozatlan a helyzet, az nagyon jól látható ezen a grafikonon. Jobb oldalon látjuk a vidéki területek teljesítményét Európában. Igazából két mutatót kell figyelembe venni, ez különbözteti meg egymástól a jól teljesítő, illetve a rosszul teljesítő vidéki területeket. Először is az, hogy mennyire függenek a különböző ágazatoktól. Sajnálatos módon a vidéki területek, amelyek csak a mezőgazdaságtól függenek, tehát csak mezőgazdaságból élnek, ezek tartoznak általában rosszul teljesítő régiók közé, és azon mezőgazdasági területek, ahol a második és a harmadik szektor is megjelenik, ezek általában jobban teljesítő régiók. Ez tehát mindenképpen fontos, hogy ne csak egy szektorra építsenek, hanem többre. A második fontos mutató az pedig az, hogy mennyire vannak közel a városokhoz a vidéki területek. Tehát egyrészt megnéztük, hogy azok a vidéki területek teljesítenek jól, amelyek több ágazatra építenek, tehát megvan a másodlagos és a harmadlagos ágazat is. Másodszorban pedig azt látjuk, hogy azok a vidéki területek fejlettebbek, amelyek közel állnak nagyvárosokhoz. Nincs most nálam pointer, nem tudok pontosan rámutatni, hogy mire gondolok, de hogyha megnézzük ezt a két, két grafikont, akkor azért látható, hogy a kelet-európai vidéki régió általában rosszabbul teljesítenek, mint Európa közepén, illetve annak nyugati részén. Az új javaslatok és a reform remélem, hogy átrajzolják majd ezt a térképet néhány éven belül de nagyon gyors változásra sajnálatos módon nem számíthatunk. Tehát az, hogy egy régió mezőgazdaságból éle, vagy hogy mennyire van közel a nagyvárosokhoz, ez nagyon nehezen megváltoztatható, még egy mély reformmal sem. Azt látjuk, hogy a második pillér ugye leginkább azokat a régiókat érinti, amelyek leginkább a mezőgazdaságból élnek, és ezen a helyzeten valószínűleg nehéz lesz változtatni. Ami pedig a második mutatót illeti, hogy mennyire vannak közel ezek a vidéki régiók a nagyvárosokhoz, hát változtatni ezen sem nagyon lehet, hát nem lehet minden régió egyszerre közel, mondjuk az adott ország fővárosához. De az is igaz, hogy kisebb városok is nagyon pozitívan hatnak ki az adott vidéki régió fejlesztési, fejlődési szintjére. Nézzük most a területalapú megközelítést, és azt, hogy a különböző politikák hogyan veszik ezt figyelembe. Van-e valamilyen konszenzus a különböző vidékfejlesztési politikákban? Először is nézzük a 2020-as agendát. Ez kimondja, hogy a helyi sajátosságokra építve kell fejleszteni a régiókat. Ez tökéletesen megfelel a hármas pontnak a KAP a 2020-as stratégia fényében című pontnál, ami azt mondja, hogy társadalmi és strukturális diverzitást kell megvalósítani. Aztán nézzük a bárka jelentést, ez azt mondja, hogyha engedjük azt, hogy a vidéki területekről sokan elvándoroljanak a városokba, akkor annak több hátránya lesz, mint előnye a vidékfejlesztési politikáknak pontosan az lenne a lényege, hogy a vidéki területek vitalitását növeljék, és a foglalkoztatottságot megőrizzék. Az ötödik kohéziós jelentés egy kicsit más oldalról közelíti meg a kérdést, és azt mondja, hogy a városok fejlesztő hatása nagyon fontos a kevéssé fejlett régiók esetében, de hát, mint mondtam, ezek a régiók sokszor távol vannak a városoktól, és hát ezen elég nehéz változtatni. Nézzük meg, hogy hogyan tudnánk valóban kiegyensúlyozottá tenni a vidékfejlesztési politikákat. Itt valószínűleg nincsen minden régióra alkalmazható varázslatos megoldás, minden esetben nézni kell, hogy mennyire legyen helyi szintű, és mennyire legyen központosított szintű a politika, mennyire legyen intézményesített, vagy mennyire nem, mennyire legyen szabályozott, mennyire legyen rugalmas. Hát itt nagyon összetett kérdésekről van szó, úgyhogy ezeket mindig esetről esetre kell megvizsgálni. A második fontos pont az, hogy hogyan tudnánk a politikai célkitűzéseket összehangolni a gazdasági eszközökkel hiszen vannak egyrészt a célkitűzések, és vannak másrésztről az eszközök. A célkitűzések tulajdonképpen gazdasági célkitűzések, és ezek mellett állnak azok az eszközök, amelyeket felhasználhatunk. Az OECD például általában azt javasolja, hogy a fejlesztésre és a beruházásokra koncentráljunk, mert ezek hatékonyabbak, mint a segélyek és támogatások. Tehát, hogyha megnézzük a gazdasági eszközöket, amelyeket felhasználhatunk, akkor inkább a beruházás jellegűeket kell használnunk, mint a segély jellegűeket. Vagy például itt van a fiatal gazdák támogatása. Ez az elmúlt években egy díjas támogatás volt, a következő pénzügyi kereten belül viszont már egy beruházás jellegű eszköz. Tehát ugyanazokat a célkitűzéseket más és más politikai eszközzel el lehet érni, úgyhogy mindig meg kell néznünk, hogy milyen politikai eszközt szeretnénk alkalmazni. Ezek után meg kell néznünk, hogy hogyan lehet egyáltalán mérni a vidékfejlesztést. Hogyha tényleg azt szeretnénk majd megvizsgálni, hogy a megreformált KÁP mennyire járul hozzá a vidékfejlesztéshez, akkor ehhez új mutatókat ki kell dolgoznunk. Aztán nézzük, hogy milyen szinteken kell megvalósulnia a vidékfejlesztésnek, egyrészt ugye EU szinten, ahol a komplementaritást és a szinergiákat kell kihasználnunk, ezek után a közös kereten belül, a közös stratégiai kereten belül már tovább kell lépnünk a nemzeti szintre. A regionális, illetve a vidékfejlesztési politika nem minden esetben összehangolható és összeházasítható, és a célunk természetesen nem az, hogy megosszuk a kompetenciákat, hanem az, hogy minél többet kihozzunk ezekből. Tehát akkor nézzük a tagállami szintet a minisztériumok között össze kell hangolni a munkát, ugyanis nem mindig ugyanaz a miniszter vagy ugyanaz a hatóság felelős a különböző tagállamokban a vidékfejlesztési kérdésekért. Tehát, hogyha konzisztens megközelítést akarunk alkalmazni és megfelelő együttműködést, akkor meg kell találnunk minden tagállamban az illetékes minisztériumot, ügynökséget. A végrehajtó hatóságok között is megfelelő Együttműködést kell találnunk, hogy a jó gyakorlatokat meg tudják osztani egymással. Ezen kívül úgy vélem, hogy több szabadságot kellene adni a regionális szintű szereplőknek, ügynökségeknek. Összességében a politikák kialakításában úgy gondolom, hogy a helyi szintű megközelítés nagyon fontos, mert ez az egyensúlytalanságot segít majd megoldani. Az első szinten természetesen fel kell ismernünk ezeket az egyensúlytalanságokat, és utána változtatnunk kell a problémákon. Az EU-s alapok integrálása szintén nagyon fontos, mert ezekben is nagyon sok lehetőség rejlik. És még egyszer mondom, a kompetenciák összehangolására, nem pedig megosztására van szükség. Természetesen a támogatottak is nagyon örülnének annak, hogyha átláthatóbb és konzisztensebb lenne az EU-s alapok felhasználása. Ami a kormányzást illeti, fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a különböző jellegű kifizetéseknél, mint aminek a támogatások, a beruházások vagy a földalapú kifizetések. Itt tehát a második pilléres politikákra gondolok. A támogatottak között is egyensúlyt kell találni, tehát a gazdák és a nem gazdák között. Ezen kívül fontos, hogy a politikák megfelelő eredményeire tudjunk koncentrálni, megfelelő nyomonkövetés és monitoring valósulja meg, méghozzá úgy, hogy az administratív terheket nem növeljük tovább. Úgyhogy jelöljük ki a célokat, végezzük el a munkát, és utána ellenőrizzük az elért eredményeket a lehető legegyszerűbb és a lehető leg helyi szintűbb, tehát a lehető legalacsonyabb helyi szinten megvalósított lehetőségekkel. A tagállamok ugyanis sok esetben alkalmasabbak ennek a munkának az elvégzésére, mint az Európai Uniós szint. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen, González úr, parancsoljon. Gracias, eh, buenas. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Angolul fogom előadni a PowerPoint PowerPointot, hangolul lesz a PowerPoint, de az én anyanyelvemen fogunk beszélni, hogy megfelelően átadjam az üzenetet. Úgy vélem, hogy már elég késre jár az idő, de szeretném a mai napon bevezetni egy kicsit eltérő perspektívát, szempontot, vagy kevésbé konvencionális szempontot, mint az, amit eddig alkalmaztunk. A probléma, ami előttünk áll jelenleg, az az, hogy a közös agrárpolitikának mi a területi hatása. Valóban elősegíti a területi egyensúlyt, vagy, ahogy néhányan gondoljuk, a közös agrárpolitika jelentőségétől jelentőség ellenére bizonyos egyenlőtlenségeket idézhet elő. Ez az alapfelvetés. Először is azt az elképzelést szeretném felvezetni, hogy Európában a vidékfejlesztés kérdése igen súlyos Európában. Van egy területi problémánk Európában, ami nagyon súlyos. A terület nagy részét érinti, és az országok szerint, országoktól függően, és statisztikai technológiától függően egy igen jelentős százalékban érinti a lakosságot. Az első dolog, amit el szerettem volna mondani, az az, hogy mindenhol a különböző vidékeken, a különböző országokban, egyes országoktól eltekintve, és térségektől eltekintve, hogy nagyon magas a mezőgazdaságnak a súlya, a mezőgazdaság súlya egyre csökken. Ezt figyelembe kell venni. Mert amikor a vidékre nézzünk, hogy elemezzük és tanulmányozzuk, azzal találkozunk, hogy egyre inkább csökken a mezőgazdaság gazdasági súlya. Ez a csökkenés azért szembetűnő, mert a legtöbb térségben a földrajzi hasonlóság, a földrajz kinézet ellenére, ugyanis ha, tal, ha megnézzük ezeket a területeket, mezőgazdasági tevékenységet látunk, illetve állattenyésztés, növénytermesztés, stb., de ugyanakkor az csak egy déli báb, mert a bevételi források egyre kevésbé függnek a mezőgazdaságtól. Az emberek egyre inkább más bevételi forrásokból él meg, amelyek nem mezőgazdasággal kapcsolatosak. Tehát ebben a kontextusban nézzük meg, hogy a közös agrárpolitika segít vagy nem segít ezeknek a területeknek. Azt látjuk, hogy a közös agrárpolitikának a támogatásai nagyon koncentrált formában jelennek meg területileg. Területileg a közös agrárpolitika egyes térségekre koncentrált az erőfeszítéseit, amelyek leginkább nagyobb termelést hoznak, és ezért a közös agrárpolitikának nagyon koncentrált területi hatása van. És ez a lakosságnak egy kisebb és csökkenő mértékű részét érinti. Tehát a közös agrárpolitika elősegíti a kohéziót, vagy sem? Megerősíti a kohéziót, vagy gyengíti a kohéziót az Európai Unióban? Ennek illusztrálására szeretnék egy mondatot idézni a második kohéziós jelentésből. 2001-ben jelent meg, most már az ötödiknél tartunk, tehát az volt, hogy a közös agrárpolitika hatása negatív a hátrányosabb területeken, az elmaradottabbak térs, elmaradottabb térségekben. Ez tehát egy jelentésben szerepel, és azóta a helyzet tovább romlott. A másodiknál egy, volt egy igen finom részletes elemzés ezzel kapcsolatosan. A későbbiekben kevésbé törődtünk a vidékfejlesztési kérdésekkel, és a 2003-as reform után már teljesen más kérdésekkel foglalkoztunk, nem foglalkoztunk a területre gyakorolt hatással. Az utolsó jelentésben, ami a területekről szólt, egy rövid összefoglaló volt arról, hogy milyen távolságok vannak a különböző térségek között az európai átlaghoz képest. Attól függően, hogy milyen országokat elemzünk, a távolság elég eltérő lehet. Itt azok az anyagok, amelyek eh, vidéki területek, amelyek zölddel vannak, azok 30 pontra vannak azok a, a, a, a európai átlagkeresetől. En az lógicamente están 25 pont. A 25 ponttól vannak a többi térségtől. Ez azt mondja, hogy egy igen fontos probléma van. Jelentős probléma van, ugyanis a mezőgazdasággal foglalkozó területek 30% ponttal maradnak el az európai átlag keresetétől. És figyelem, mert itt a, a bővítés előtt vagyunk, hogyha 15 körül van szó ebben az esetben, és ott a távolságok, az eltérések kisebbek. De hogyha megnézzük a 12 új tagállammal, azt látjuk, hogy ez az eltérés igen jelentős. 60% pont 50 pont a közbülső térségekre, területekre, ezt eh, már megnéztük 2000-ben, de ez azt jelenti, hogy nagyon sok európai vidéken egy viszonylagos szegénység van, mivel hogy jelentős eltérés van az európai átlattól, 50-60 százalék pontra. Van jelentős mezőgazdasági vagy területi probléma Európában, vidéki probléma Európában? Ez itt a kérdés. És az is, hogy a közös agrárpolitika mennyiben segít ennek a problémának a leküzdésére. A jelenlegi közös agrárpolitika, amelyet leváltan hivatott az új, egy sor olyan intézkedést vezetett be, amelyik szerintem nem megfelelő. Ez vitatható persze, de én két indok érveléssel szeretném ezt megerősíteni. Először is a közös agrárpolitika nem volt multiszektoriális és nem területi alapú. A második érvelés az az, hogy alapvetően a közös agrárpolitika, ami a vidékfejlesztési kérdéseket illeti, azaz a második pillérben nem úgy tekintett a gazdákra, az összes gazdára, mint a, a cél személyre, hanem kizárólag csak a növénytermesztőkre. Vannak további tengelyek, a hármas és a négyes, de azt látjuk, hogy ez a három és a négyes nagyon határolt, körülhatárolt befolyása. A négyesnek nem volt hatása, a hármasnak is nagyon csök, kevés, kis hatása volt a kettes pilléren belül. Tehát a vállalat megszorító hatás nem lehet túl erős. Végezett a, a konklúzió ebből az az, hogy a jelenlegi agrárpolitika nem elégséges. És világos, hogyha megnézzük ezt a grafikont, amit sokan ismerik, országonként és tengelyenként. Mint ahogy látják, az első tengely, a leginkább mezőgazdasági, az prioritást élvezett egyes országban, másokban nem. Az én országom, Portugália vagy az új országokban a többségi tengeri, az egyes tengelyre közelítettek az e- második pilléren belül. A második tengely nagyon megnövekedett, de az, ami engem éri, aggaszt, az a hármas tengely kékben, és a négyes, amelyik kisebbségi tengely maradt az összes országban, kivétel nélkül. Ez azt jelenti, hogy az átlag a 27 országban nagyon kis jelentőségű, a leginkább a területfejlesztés, a vidékfejlesztésre összpontosító eh, tengelynél. A 15-nek a 20%-áról van szó, két vagy három százalékról beszélünk a közös agrárpolitika teljes költségvetéséből, a multiszektoriális és területi politikákra. Nos, ez a probléma. Alacsony és ezért nem megfelelő, elégtelen figyelem, amelyet szentelünk a vidékfejlesztése, a vidék megközelítésére. Ez rámutat arra, hogy milyen módon kezeli a közös agrárpolitika vidékfejlesztés témáját. És akkor most jön a következő téma, az új javaslat. Mit mutat nekünk? Mit megoldásokkal áll elő? Vannak egyes pontok, amelyek fontosak, és amelyek előrelépést jelentenek. Azt hiszem, hogy kettő-három jelentős pont van. Az első az az, hogy a tagállamok nagyobb rugalmasságot kapnak ahhoz, hogy megállapítsák a prioritásukat. Hat új prioritás van most, korábban négy tengely volt. A tagállamok egy szerződést írnak alá, és ebben megelőlik, hogy mire összpontosítanak. Ez egy nagyon fontos lépés, ugyanis a tagállamok saját ö, kezdeményezéseket indíthatnak el, és egy jobb koordináció tűnik elő az egyes pillérrel, és ugyanakkor lehetőség van arra, hogy más egyéb alapokból is lehessen finanszírozni projekteket. Ez egy óriási nagy újdonság. Most újdonság, ugyanis 1999-ig ez volt a helyzet, de a ref reform, a jelenlegi reform kapcsán, ez a e, nagy újdonság. E, korábban, 1999 előtt ez így volt. Nos, azt látjuk tehát, hogy e, vannak egyes javaslatok, amelyek érdekesek, hamisan újnak állítják be ezeket, de a kérdés az az, hogy nos, az új alapok hozzájárulása miben fog testet ölteni? Mert nem találunk az új közös szabályozásban új intézkedéseket. Ott koordinálásról van szó, de olyan intézkedésekre, amelyek a második pillérben szerepelnek, és ezek nem elégségesek. Tehát ez egy közbülső lépés, egy kicsit jobban állunk, de nem világos, hogy mennyire vagyunk jobban. Van egy másik pont, amelyik nagyon érdekes, a LEADER intézkedések, a LEADER programot. Sokan azt fogják mondani, hát ez már megvolt, ott volt már. Legalább a második pillér 5%-a a LEADER programnak a ö, támogatását fogja elősegíteni. Én úgy vélem, hogy a LEADER programnak a képessége, a lehetőségei sokkal nagyobbak, mint ez az 5%. Sokkal érdekesebb dolgokat lehetne itt elérni. Nos, vannak ugyanakkor nagyon gyenge pontok ebben az új reformjavaslatban, amiket érdemes kiemelni. Az első az magában a, a hatástanulmányban szerepel, hogyha önök megnézik a négyes mellékletet, mellékletét ennek a jelentésnek, azt fogják látni, hogy kétségbe vonja maga a jelentés is ennek a hatásait. Maga a nyelvezet, az erős kételyeket fogalmaz meg, hogy tényleg előnyök származnak majd a vidék számára globális fejlődés szempontjából a reform után? olvassák kell figyelmesen. Én így tettem, lassan olvastam el, és azt hiszem, hogy azt akarják mondani, hogy negatív, de nem tudják ezt kimondani, csak sejtetik. Legalábbis ez a benyomás alakult ki bennem, amikor ezt elolvastam. Felmerül a kérdés, hogy ezzel a reformmal haladni fogunk, vagy nem az első kérdésemben. Azaz, hogy jobb lesz a területi kohézió a vidéken, jobb lesz a reform után, vagy ez a probléma még mindig ott lesz az asztalon a jövőben? Mert az igazság az, hogy nagyon kevés pénz áll rendelkezése, kevés a, a problémához képest. 14,6 milliárd euró 27 ország, ez kevés lehet. Osszak csak el most nem tudjuk megtenni, mert nem tudjuk, hogy milyen mértékben fog szétoszlani az országok között, mert nem jutottunk még el egy, de úgy gondolom, hogy ami a költségvetést illeti, kétségbe kell vonni, hogy erős a területfejlesztés, a vidékfejlesztés az Európai Unióban. Nos, hat prioritá, a hat prioritás között csak az egyik, a hatodik foglalkozik a vidékfejlesztéssel és a területi fejle, területfejlesztéssel. Én nem akarom a többiek jelentőségét csökkenteni, én csak azt mondom, hogy ezt a prioritást nem megfelelően kezelik. És ez lenne a záró megállapításom. Nos, van egy probléma. Mégpedig hiányzik egy igazi Európa területi politika. Hogy kell-e, azt meg kell vitatni, de a tény az tény, és ez vitathatatlan. Hiányzik egy erős vidékfejlesztési, vidéki politika, ugyanúgy, ahogy hiányzik egy közös agrárpolitika Európában, és ez a kettő nem ugyanaz. A javaslatban a legkreatívabb az az integrációs szenárió, ez a legelőrébb mutatóbb dolog itt a javaslatban. De meddig? Mikorra fogjuk ezt elérni? Azt mondtuk ugyanis, hogy 1999-ben egy sokkal nagyobb integritást elősegítő ö, forgatókönyv volt. Egyes kollégák azt mondták, hogy igen, lassan, mert Európában lassan, fogunk, lassan haladunk, 2020-ban lesz ez. 2020-ban, de az nagyon távol van a jelenlegi helyzethez képest. A 90-es években beszéltünk erről a múlt században, tehát ez azt jelenti, hogy eh, három évtizedig kell várni egy igazi vidékfejlesztési politika alkalmazásához és eredményeire. Nos, valóban ez a megoldás, vagy nem ez a megoldás? Ez a kérdés. Nagyon összetett ez a szabályozás, és önök látni fogják, hogy óriási administratív problémákat okoz. Nem lesz könnyű mindezt alkalmazni a gyakorlatban. Nagyon kevés pénz, és nagyon sok administratív teher. Felvetődött a kérdés, hogy ilyen sok administratív tehernek mi a vége? Az, hogy néhány morzsát fogjunk majd csak kiosztani a vidékeken? Mert a lényeg, a probléma lényeg az az, hogy a vidék helyzetén szeretnénk kiavítani, Mennyit fognak kapni miután ez a sok szabályozás és a sok, sok administratív és közigazgatási költség megmarad? Nos, az elemzéseket illetően oda kell figyelni. Az nem lehet e, régiókról beszélni a NUC 3 régiókról. Nos, legalább NUT 4-es térségek kellenek. Olyan vidékek, konkrét vidékek, homogének, egységesek, a líder térségek, amelyeket nagyon fentről irányítottan kreálták, mert túl kicsik, mert nem jók ezek a líder területek. Szóval, itt van ez a, a az elemzés, amelyik azt mondja, hogy nehézen lesz alkalmazható mindez. És nagyon sok térség van, igen, eltérők egymástól különböző politikákat kell alkalmazni. Igen, rendben van, lehet, de az alkalmazás szempontjait szem előtt tévesztették. Amikor a politikánk nagyon szabályozott, úgy vélem, hogy a területi egységeket sokkal jobban össze kellene hangolni. Tehát itt vannak ezek a gyakorlati problémák. Egy javaslattal állni elő az eszmecserére. Mire lenni szükségünk? Egy olyan mm, vidékpolitikára lenne, amely olyan, mint az első pillér és nagyon szabályozat. Nem hiszem. Egy keret kellene? Igen, úgy vélem, hogy egy keret kellene, a irányelvek kellenek, amelyek megmutatják az utat, az irányvonalat, amelyeket alkalmazni kellene majd az országban, a régióban, a vidéken. Mert ez jobban alkalmazkodik a valósághoz. Nézzék, a legtöbb tagállam a bővítés előtt is rendelkezett saját eh, vidékfejlesztési politikával és ez sokkal több egyes esetekben, mint az, amit Európától kapnak. Nézzék például Németországot, vagy Angliát, Franciaországot, vagy Hollandia, vagy Írország, Északi országok, Spanyolország is. Vannak nemzeti vidékfejlesztési politikánk. Mi az, ami hiányzik? Az, hogy van egy dolog, ami élelmezési politika és a területi környezetvédelmi politika, és egy másik dolog a vidékfejlesztési politika. Nem lehet, hogy egy a hat arányában szerepelünk a prioritások között. Szóval hiányzik ez a keret, ami jelenleg nincs. Egy olyan vidékfejlesztési keretprogram, amelyik rámutat arra, hogy hogyan kellene eh, fejleszteni ezeket a vidékeket, de amelyik nem gátolja a konkrét intézkedéseket, amelyik nem Európából kellene, hogy származanak, hanem a tagállamból, a eh, régióból. Tehát errefelé kellene elindulni, ez az új vidéki paradigma, amelyet elindítottunk 2006-ban, a területi megközelítésről volt szó, erről beszélt a kolléganőm is az imént, és egyre inkább a fenntarthatóságra teszi a hangsúlyt. Nos, egy apró ábra, hogy mire lenne szükségünk. Olyasmire lenne szó, amelyik egy szabályozásban foglalna össze mindazt, amit a közös agrárpolitika és a kohéziós politika együtt tehetne a vidékfejlesztésért. És a nemzeti intézkedések, amelyek minden egyes ország alkalmaz, egymástól eltérően. Ez a transversális, ez a Rural Act, a vidékfejlesztési törvénynek hívom én Rural Actnak, de egy ilyen mindent áthidaló keretprogramra lenne szükségünk. Sokkal fontosabb eh, mértékben tudna befolyásolni az agrárpolitikát, illetve a vidékfejlesztési politikát. Iránymutatás lenne. Ez az elképzelésem, ezt vitaindítónak szántam, átadom önöknek ezt az elképzelést. Köszönöm szépen! gracias. Gracias, Jesús. Köszönöm szépen, Jesús. Van egy apró kis gondunk, mégpedig a miniszter Szavicki úrnak el kell menni, repülőre kell szállni, ezért most adom át a szót neki, és utána jönnek a kérdések és válaszok. És utána lezárjuk az eszmecserét. Miniszter úr, parancsoljon! Dziękuję, panie przewodniczący. Rzeczywiście. Elnök úr, köszönöm szépen valóban 10 perc múlva el kell indulnom, de mindenképpen szerettem volna még egyszer hozzászólni, mielőtt elindulok. Köszönöm szépen ezt a vitát, amiről tudjuk, hogy egy hármas vitaciklus része. Tudjuk, hogy minden érdekelt felett figyelembe kell venni, a fogyasztókat és a gazdákat egyaránt. Giomár eh, professzor vetette fel ezt a kérdést, hogy vannak-e egyáltalán versenyképességi problémáink világszinten. Úgy gondolom, hogy igenis vannak, és vannak olyan strukturális problémák, amelyek a versenyképesség vesztéséhez vezetnek. Itt külön meg kell említenem a közvetlen kifizetések kérdését is. Nagyon sok mindenem változtatnunk kell, hogy a versenyképességünket javítani tudjuk. Nem csak a versenyképességről beszéltünk, hanem a termelékenységről is. Több tekintetben jelentkeznek a problémák mezőgazdasági szinten. Nagyon sok esetben a gazdák mondjuk 60%-ban közvetlen kifizetési támogatást kapnak, és akkor miért is lennének érdekeltek abban, hogy olyan megoldásokat alkalmazzanak, amelyek oda vezetnek, hogy csökken az a támogatás, amit megkaphatnak. Sokat beszéltünk a greeningről is, a káp zöldebbé tételéről, de azt azért ne felejtjük el, hogy az ilyen intézkedések társfinanszírozás alá tartoznak, vagyis a tagállamok zsebéből is kikerül nagyon sok pénz annak érdekében, hogy ezeket a zöldítő megoldásokat meg lehessen valósítani. Tehát plusz pénzre és plusz munkára van szükség a tagállamok részéről is. González úr az imént a vidéki területek fejlesztéséről beszélt, és beszéltünk arról is, hogy hogyan alakul a termő talaj minősége, a termőföld minősége a különböző európai országokban. Valóban vannak különbségek a tagállamok között, de ennek ellenére mindenképpen európai szintű megoldásokra szeretnénk törekedni. Ami pedig a további támogatásokat illeti, a reformnak mindenképpen olyan irányba kell elindulnia, hogy minél hatékonyabban lehessen felhasználni a különböző mezőgazdasági támogatásokat. Az eddig elindított reformokat meg kell vizsgálnunk, hogy ezek hogyan hatottak ki a vidékfejlesztésre, a tagállamok fejlesztési szintjére, és a jó megoldásokat ezek közül meg kell tartanunk. Mi is úgy gondoljuk, hogy innovatív, versenyképes, aktív politikát kell folytatnunk. Ez a célja a mi alapvető célkitűzéseinknek is. Köszönöm, miniszter úr. A continuación las dos És most a két személy, segí, aki kérdést szeretne föltenni, Sekinszki úr, parancsoljon. Obszary wiejskie charakteryzują się opóźnieniem w rozwoju. Stąd tak ważne jest... Köszönöm szépen. Valóban nagyon sok olyan régiónk van, ami elmaradottnak számít a többi régióhoz képest, ezért is fontos lenne a vidékfejlesztési és a területfejlesztési politikák összehangolása, a káppal. Mindhárom tekintetben fenntartható megoldásokat kell előnyben részesítenünk. A vidéki régiók fejlesztésére mindenképpen elő kell teremtenünk a megfelelő forrásokat. Az Európai Unióban ennek prioritást kell élveznie. a második pillér az új tagországok számára különösen fontos, és tudjuk, hogy az újabban csatlakozott tagállamoknál találhatóak leginkább a kevéssé fejlett régiók. Most a vitában nekem az hiányzott egy kicsit, hogy nem vizsgáltuk meg azt az 50 éves tapasztalatot, amivel már a CAP tekintetében rendelkezünk, és nem néztük meg, hogy az eddigi eszközöket hogyan lehetne felhasználni a jövőben. A mezőgazdaságban számos változtatásra lesz szükség, ugyanúgy, mint ahogy például azt a pénzügyi piacok esetében megtettük. Most már a mezőgazdasági piacon is megjelentek azok a spekulációk, amelyek a pénzügyi piacon láthatóak, ennek nagyon komoly negatív hatása van, úgyhogy ezek ellen is fel kell lépnünk. A Varsói nyilatkozat rendkívül fontos, ugyanis így a tudományos világ képviselői is értesültek azokról a fejleményekről, amelyek őket érintik. Ez a 2011. október 6-i nyilatkozat tehát számunkra nagyon fontos, ez itt egyébként írásos formában megtalálható a teremben. Wilkin professzor volt a legfontosabb résztvevője egyébként ennek a nyilatkozatnak, aki ugyanazon az egyetemen dolgozik, mint az imént felszólalt Zavalinska professzorasszony. Úgyhogy mindenkinek köszönöm szépen a hozzászólást, és reméljük, hogy a CAP reform gyakorlatias módon minél hamarabb megvalósul majd. Elnök úr, biztos úr, köszönjük szépen! Sí, muchas gracias, señor Hart, por favor. Köszönöm szépen, Harper úr. Äh, Nagyon köszönjük. Köszönjük a kérdéseket, illetve a felvetéseket. Na most néhány kérdés. Az első az, hogy gondolja hogy az ön által felvázolt negatívumok ellenére a második pillér maradjon -e bent a kapban. Második kérdésem. Véleménye szerint világos instrukciókat adjunk el tagállamoknak, hogy hogyan használják a második pillért. Ön elmondta, hogy gyakran az első és a második ö, ö, pillér elválasztják egymástól, külön kezelik. Tehát világosabb előírások ö, lennének-e szükségesek a második pillérre vonatkozóan. A harmadik pedig a kofinanszírozás kérdése. Ugye az, az első pillért 100%-ban Brüsszel fizeti. A második pillérben viszont van kofinanszírozás tagállami szinten. Még Németországban is vannak régiók, ahol ezt egyszer nem engedhetik meg magának, tehát nem tudják kihasználni a második pillért. Tehát ezen változtatni kell-e, például, hogy kimondanánk, hogy a kofinanszírozás bizonyos célkritériumokhoz kapcsolódna-e, hogy mindenki részesülhessen a kettes pillérben. A negyedik kérdésem, az utolsó, ez is a bizonyos területekkel kapcsolatos. Ugye Tehát milyen alapon osztjuk ki a döntéshozatali jogokat bizonyos régiókat? Meg lehet ugye faluról falura külön-külön politikát kialakítani, ugyanakkor ez, a régióknak nem szabad túl piciknek lenniük. Az a kérdésem, hogy mekkora legyen ez a egy-egy régió. Ugye egy vertikális demokráciára is gondolok. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Ilyen késő nem fogok hosszú kérdésekkel előállni, amelyek mm, hosszú ideig mm, kellene feltenni. Nos, én a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatosan vagyok előadó az Európai Parlamentben, és köszönetet szeretnék mondani az összes előadónak, ugyanis megerősítettek nagyon sok kételjünket, megerősítettek a bizonyosságainkat is, és hozzájárultak ahhoz, hogy a az elképzeléseink világosabbak legyenek, és hogy mindannyian tudatosak legyünk abban, hogy szükség van a három intézmény közös álláspontjára. Ellentmondások vannak, az eszközök mindig elégtelenek lennének, az eh, eltérések rendkívül eh, eltérőek, de mindannyian egyetértünk abban, hogy egy igazságosabb, egyenlőbb közös agrárpolitikát kell bevezetnünk, amelyik jobban megfelel az elvárásoknak. Köszönöm szépen az előadóknak a hozzászólásokat, és természetesen állok az önök rendelkezésre az eszmeszerében. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe mich eigentlich auch gemeldet, um mich für die... Nos, ami a PPA-t illeti, Egyrészt köszönet az előadásokért. Nagyon érdekes megközelítéseket hallottunk. Szerencsére a sajnálatos módon a miniszter úrnak el kellett távoznia, de ki, kiváló munkát végzett ő is a mezőgazdaság bizot, szakbizottsággal, és, és gyakorlatilag a Lisszaboni szerződést is segített életre hozni. Minden jót kívánok tehát neki. Jó. Örömteli karácsonyt és új évet. És egyébként eh, mindenkinek a pódiumon. Köszönöm szépen. Még egy hozzászólal. Az én nevem Perline, és Prágából jöttem, Csehköztársaságból. Köszönetet szeretek mondani a parlamentek, hogy megszervezte ezt a vitát, ezt az eszmecserét, és külön meg szeretem köszönni az előadók munkáját. Én a vidékfejlesztési központban dolgozom, amely pont ezzel foglalkozik, és teljesen egyetértek González Rehidor úrnak a, a következtetéseivel, aki kiválóan mutatta be az egész problémát. Teljesen egyetértek vele. Ez nem szerepel, hogy hogyan lehet a vidékfejlesztés összehangolni a közös agrárpolitikával, ez nem szerepel a javaslatban különböző javaslatok vannak a különböző ö, európai tagállamokhoz. 27 tagállamban különböző ö, feltételek vannak, és különböző helyzetek. Ön professzor úr, ön gondolja azt, hogy lehetséges egy olyan politikát kell dolgozni, amelyik mindenkinek megfelel, egy olyan keretet, ahogy ön említette. Vagy ezt mindenképpen nemzeti politikának kell, hogy legyen? Köszönöm szépen, és most megkérem Szavalinszka úrnak és González Rehidor úrnak, hogy nagyon röviden válaszoljanak az elhangzottakra. Parancsoljanak! I think is for the airplane, so maybe you can start. Azt hiszem, hogy Jesusnak mennie kell a repülőhez, repülőhöz, úgyhogy akkor kezdje ő a válaszadást. Nos, úgy vélem, hogy két alapvető kérdés van. Vannak persze további kérdések is, de két fő kérdés van. Az első, hogyan kellene elhelyezni a vidékfejlesztési politikákat a közös politikák eh, között? Én nem szeretném a, a mezőgazdasági biztosunkat eh, rossz fényben feltüntetni, de rámutatnék arra, hogy ez a vita, ez nem új keletű, akik már néhány évet megéltünk, már láttuk ezt Salzburgban 91-ben, amikor más eh, közös agrárpolitikai reformokat tárgyaltuk, és onnan jött ez a mostani változat is. Már akkor sokan gondoltuk, hogy ez nem egy jó megoldás, de hát ez volt az, amire jutottunk. Barnier biztos úr eh, beszélt egy negyed órát a vita során, és aztán elment, és én akkor én már tudtam, hogy ennyi, nem lesz közös agrárpolitika, Fischler úr megnyerte a meccset, hogyha sport szempontjából akarjuk ezt megfogalmazni. De a tapasztalat az azt mondja, hogy az a megoldás nem volt jó. A elég sok ideje oda, és látjuk, hogy továbbra sincs európai vidékfejlesztési politika, főleg a bővítés után, mert az új országok azok, amelyek a legrosszabbul állnak. Olyan Európa csatlakozott hozzánk, amelyik sokkal vidékibb központú. Korábban 80% volt, most már 90%-ú a vidéke lakosság, a lakosság, a vidéki lakosság aránya. Amit erről szeretnénk beszélni, az egy közös agrárpolitika, több ágazatra kiredődően, és erre nem kapunk választ a jelenlegi eh, közös agrárpolitikában sem, sem annak a reformjánál. Szóval a válasz az az lenne, hogy az, ami van, az nem jó, az nem tudjuk, nem használható, és eh, távlatokban sem. Vannak eredményei persze, de ezek elégtelenek. Ez lenne a válasz. És úgy gondolom, hogy ez a transversális szabályozás, ez nem megfelelő válasz. Ez sok sokkal kevésbé foglalkozik az igazi kérdéssel, mint az, ami 99 előtt volt. Én úgy gondolom, hogy jobban kellene összeegyeztetni a nemzeti politikákat és egy sokkal megfelelőbb iránymutató keret, kerettel, amit az Európai Unió dolgoz ki. Én úgy gondolom, hogy nem kellene innen NUT négyes területeket irányítani. Nem a bizottságnak kell ezt csinálnia. Ott vannak a régiók, az országok, ők tudják, hogy milyen az a terület, és mik a prioritásokat. De a társfinanszírozás, a nagy irányok, Persze, természetesen ezt mind együttesen kell finanszírozni. A mi problémánk a hatos prioritás, amelyik ott maradt hátul, kicsiben. 21-es és 51, 55, 51-es és 60-as cikkek. Ennyi. Nincs több ag- vidékfejlesztési politika. Van jó élelmiszer termelési politikánk, és van jó élelmiszer ellátási politikánk, de nincs videgfejlesztési politikánk. Köszönöm szépen. Végezetül Csolosz biztos úr, illetve a lengyel mezőgazdasági miniszter. Parancsoljanak! Köszönöm szépen. Hát nem szeretnék azzal kérkedni, hogy én majd itt levonom a következtetéseket, hiszen nagyon sok minden hangzott el, nehéz lenne ezt összefoglalni, ráadásul elég kevés időnk van. Tulajdonképpen ma is láthattuk, hogy milyen komoly kihívásokkal kell szembenéznünk Európában, amikor a közös mezőgazdasági politikáról beszélünk. Javítanunk kell a mezőgazdasági termelést, versenyképessé kell tennünk a mezőgazdaságot, ugyanakkor a forrásainkat is jól kell kezelnünk, ugyanis az európai polgárok egyre inkább azt várják tőlünk, hogy környezetvédő, környezetbarát módon igazgassuk a mezőgazdaságot. A káp valóban szükséges, de talán nem elégséges ahhoz, hogy mindezen kihívásokkal szembenézzünk. A célunk és az ambíciónk az, hogy a lehető legjobban felhasználjuk a mezőgazdasági politikát arra, hogy a környezeti és vidékfejlesztési kihívásoknak megfeleljünk. A mai prezentációk alapján egyértelmű, hogy nem koncentráltunk csak és kizárólag a pénzre. A költségvetés fontos elem a problémák megoldásában, de nem elégséges arra, hogy minden kérdésre választ adjunk. Úgyhogy sokkal többet kell dolgoznunk az innovációra, az alkalmazott kutatásokra és általánosságban a kutatásfejlesztésre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Olyan eszközökre van szükségünk, amelyek lehetővé teszik mind a termelők számára, mind pedig az élelmiszeripari termékek ciklusának minden szereplője számára, hogy valamivel többet tehessenek és valamivel jobban végezhessék a munkájukat. El kell kerülnünk azt az abszurd helyzetet, hogy bár erős az élelmiszeriparunk, ennek ellenére a mezőgazdaságban dolgozók nem keresnek elég pénzt, és a fogyasztók számára pedig mégis drága minden termék, tehát ezt a kiegyensúlyozatlan helyzetet kell elkerülnünk. Meg kell néznünk a piac működését, fel kell vennünk a kapcsolatot a gazdákat, képviselő szervezetekkel, és velük együtt kell kidolgoznunk az újító módszereket nem csak a termelésben, hanem a jogszabályalkotásban is, hogy jobban fel tudjuk használni a rendelkezésre álló forrásokat. Nagyon sokat beszéltünk az egyensúlyról, a termelékenységi ambícióink állnak az egyik oldalon, ugyanakkor meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, amelyekkel úgy tudjuk növelni a termelékenységet, hogy mezőgazdaságunk fenntarthatóságát nem kockáztatjuk. A jelenlegi reform talán nem elégséges, ha megreformált kap valószínűleg nem lesz tökéletes, de legalább megvan benne az az ambíció, hogy egy ilyen zöldebb irányba próbálja terelni a mezőgazdasági termelést. Itt van a területalapú megközelítés is, és ezt szeretném itt egyértelműen elmondani, hogy tudjuk, hogy ilyen szempontból vannak problémák a jelenlegi intézkedésekkel. De az egyértelmű, hogy nem itt Brüsszelben fogjuk eldönteni, hogy mi a jó a tagállamoknak, és mi a jó a régióknak. Amit mi itt Brüsszelben csinálunk, az az, hogy lehetőségeket teremtünk a tagállamok, a régiók és a helyi önkormányzatok részére, hogy javítsanak a saját helyzetükön. Tehát itt az Európai Unióban akármennyi pénz lehet, és akármennyi jogszabályt leírhatunk, hogyha helyi szinten nincs meg a megfelelő vezetés, akkor semmi se fog működni. Tehát csak a helyi szint megfelelő munkájával valósulhat meg a hatékony vidékfejlesztési politika. Végezetül pedig azt szeretném elmondani, hogy az agrárpolitika talán nem elégséges, de mindenképpen szükséges ahhoz, hogy új orientációt adjon azoknak az ambícióknak, amiket a mezőgazdasági területekhez és a mezőgazdasági politikákhoz társítunk. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ma itt voltak, akik elmondták a tapasztalatukat, elmondták a tanulmányaikat, véleményüket, elemzéseiket. Nagyon fontosak ezek a gondolkozási folyamatok a reform sikeres lezárásához. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek. Nagyon örülök annak, hogy mindig ilyen nyitottan fogad minket a parlament, és nagyon sok megkeresést kapunk a parlamenttől. A jogalkotás és döntéshozatali folyamatnak az elején járunk még, most következnek majd a belső egyeztetések és a döntéshozatal. 2012-ben folyamatosan tovább visszük majd a nyílt vitát, és mindenképpen szeretnénk minden érdekelt féllel konzultálni. Szeretnék valóban őszintén köszönetet mondani minden résztvevőnek, az el, és szeretném megköszönni a tolmácsok munkáját is, akik rengeteg energiával végig kísérik a vitáinkat, hogy megérthessük egymást a vitában. Köszönöm.